Can we, can we start our Van arra mód, hogy megkezdjük az ülésünket. Mindenki foglaljon helyet. Neki foghassunk. Látom, hogy még áramlanak befelé a képviselőtársaim. Zárok néhány másodpercet. Az egyes napirendi ponttal kezdenénk, amely a napirend elfogadása. Ha nincs ellenvetésük, akkor elfogadottnak tekintjük. figyelmeztetésként azért Kirillov úr jelentését, illetően némi rugalmasságot kérünk, ezek majd az általa vezetett téma előadását, illetően, mert nem mindig ér majd rá, vagy nem mindig lehet itt, úgyhogy lehet, hogy fél, év, fél órával előre vagy hátra toljuk majd az ő jelentését. De igazából ezzel nem változik a napirend. Második dolgunk az előző ülés napirendjének elfogadása. Ha a mai ülés végéig nem lesz ellenvetésük, akkor azt is elfogadottnak tekintjük majd. Arról is tájékoztatnám önöket, hogy a napirend hármas pontját illetően az elnök közleményei holnap a koordinátorok ülése után fogom megtartani. Így aztán egyből a négyes pontnál vagyunk napirendünkön, mely nem más, mint egy eszmecsere egy nem hivatalos dokumentum, egy, egy non-paper dokumentummal kapcsolatban, melyet az Európai Bizottság dolgozott ki a költségvetés áttekintése tárgyában. Ezen belül különösen az a szakasz érdekel bennünket, amely a kohéziós politikát taglalja. Még egyszer tájékoztatnám önöket, ahogy az általam megírt levélben is megtettem, amit önök megkaptak, hogy ezt az anyagot kiszivárogtatták, a, a közvelemény elég is került, aztán én reagáltam is rá az Európai Bizottság elnökének, meg az Európai Parlament elnökének is, kifejezve azon gondolatokat, amelyek a jelenleg folyó, a kohéziós politika tárgyában folyó közvita jelenlegi állására re- reflektálnak. Én, mint a régi szakbizottság elnöke, kaptam több levelet is, melyek szintén reagáltak a szakpolitika által érintett csoportok véleményeire, különösen a, a városok és konferások, régiók, térségi társulások részéről íródtak ezek. Tehát több ilyen levél érkezett, mert olyan széles körből, érkeztek ezek a reflexiók, reakciók sokféle intézményből, az európai térségeket, régiukat képviselő intézményektől, az Európai Parlamentnek is címeztek ilyeneket. Azt hiszem, hogy tartalmi lényegi vitát nem tudunk most itt tartani még, de ha kívánják nézeteiket ismertetni, akkor tegyék meg, ma délutánig van erre időnk. Az alapgondolat mégis az volt ennek a felvetésnek, hogy megállapodjunk afelől egymás között, hogy hogyan lépjünk tovább. Hogyan vigyük tovább ennek a dokumentumnak a tárgyalását, amely több olyan kérdést vetett fel, amelyek az Európai Bizottság szolgálatainál vetődtek fel, és ezek aztán módosíthatóak, vagy kicsit kisimíthatóak részünkről mindenképpen jó anyag ez arra vonatkozóan, hogy felkészüljünk, hogyan készüljünk fel, hogyan Tehát mi, mik azok a kérdések, amelyek nem fogadhatóak el számunkra, illetve amelyeket támogatunk, mint a jövőbeli kohéziós politikai kialakítói fő vezérfonalait. Azok számára, akik új tagjai szakbizottságunknak, azoknak mondom, hogy a kohéziós politikát 2013 utáni kohéziós politikát áttekintését az elmúlt két évben folytattuk le, egy vitát is lefolytattunk, bevonva az európai régiókat, térségeket, intézményeket, helyi, regionális önkormányzatokat, NGO-kat, városi önkormányzatokat, miniszteri, miniszteri találkozókra is sor, sor került, az érintett felelős minisztereket bevonva. Tehát ez a vita menetben van, nem most indítjuk, nem előről indul, hanem itt már érzékelhetőek bizonyos kitapintható nézetek az egyes résztvevők részéről. És persze az új Európai Uniós szerződés életbelépésével megvalósul az is, hogy a, a kohézió gazdasági társadalmi aspektusai közé beemelődik a, a regionalitás is, meg kell tehát határoznunk azt, hogy ez a politika milyen eszközökkel bővül, gazdagodik annak érdekében, hogy a térségi kohézió is benne legyen. A szubszidetes elvét is meg kell erősítenünk nemzeti szint alatt is, regionális helyi szinten. Ezek is részei lesznek tehát az európai szubszírtás elve kibővített formájának. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatban hogy új szereplők is bekapcsolódnak a szakpolitika alakításában, az önkormányzati szintekről, regionális helyi önkormányzatok szintjeiről. Ezeket sem lehet úgymond kizárni az európai célok megvalósításából, mert most már hivatalosan is a több szintű kormányzatiság részei. Az új szerződés az Európai Parlament szempontjából azért is fontos, mert többféle szerepkört, szabályozói eljárásokban új szerepköröket ad a parlament kezébe, a teljes európai kohéziós politika területén. Eznek egésze az új együttdönt, a régi együttdöntési eljárásba kerül bele. Ezt régen hívtuk így, az új szerződés után az együttdöntési eljárás már a standard, normál jóváhagyási eljárás lesz. Mi mondottam, ezt tehát megnöveli az Európai Parlament hatáskörét azokban a döntésekben, amelyek a területi regionális fejlesztés szolgáló döntéseket érintik, és általában erőteljesebb politikai súlyt ad a jövőbeli szakpolitikát érintő politikai vitákban és a parlamentnek. Ezáltal aktívabban tudunk fellépni a szabályozás előtti vitákban is már a jövőben, meghatározva azt a politikai napirendet, amelyeknek a végén szabályozások születnek. Érzékelnünk kell tehát ezeket a változásokat, és ezáltal a, a, a vita vetületei is gazdagodtak a szakpolitikai jövőjét illetően. Nagyon sok gondolat került az asztalra, és itt van most már ez a dokumentum is, amelyet említettem, melynek szerzi az Európai Bizottság főtitkársága, és amely a regionális politika jövőjével foglalkozik. Egyfajta jövőképet, víziót vázol fel a kohéziós politika előtt, amely persze nem teljesen egység egybe azzal, amit ahogy mi szeretnénk alakítani e politikát. És azt is látnunk kell, hogy az európai politikai célok megvalósulásának folyamatában nem lehet kizárni a, a helyi és lokális szinten működő NGO-kat, üzleti vállalkozásokat, felsőoktási intézményeket, tehát mindezek körét újra kell értékelnünk ezen dokumentum alapján, mert hogy a terv, ez a tervezet kizárná ezeket a köröket, csak tagállami szintű politikát irányozna elő a dokumentum, és nem veszi figyelembe a helyi, regionális szereplőket. Ez így számunkra nem elfogadható. Nagyon erősen ágazati fejlesztést irányoz elő, holott ez ellenmond a jelenlegi fejlődés menetének, amelyben összekapcsolódnak a szereplők. Nem lehet Tehát az ágazati ö, szakpolitika, az ágazatokra bontott megközelítéssel is foglalkoznunk kell, mert a dokumentum ezt vázolja fel. És, és ha ez a dokumentum ugyanakkor nem veszi figyelembe a regionális különbségeket, mert ha csak nemzeti szinten, állam, tagállami szinten vizsgáljuk a helyzetet, akkor persze nem tudjuk érzekelni a régiók közötti diszparitásokat, különbségeket, holott ezek sok országban nagyon jelentősek. Tehát a régiókon belül lehet, hogy kiegyenítődnek a különbségek, de a régiók közötti különbségek sok esetben nem. Erre is koncentrálnunk kell tehát a régi nem csak a régiókon belül vizsgálva a különbségek megszűnését, hanem a régiók között is koncentrálva ezekre. És a dokumentum a kohéziós politikától jelentős forrásokat tezne át az ágazati politikák, politikai eszközökre, amelyeket főleg Brüsszelből lehet majd irányítani. Tehát a dokumentum egy sor, sor szerintem hiányosságot is felmutat. Néhány példát ragadtam meg ezek közül, bemutatva azt, hogy miért gondolom azt, hogy hát a dokumentum szakpolitikai vagy politikai megközelítése bizony nem helytálló, nem helyes, ezért mindenképpen reagálnunk kell rá kiigazítva az abban érzett hiányosságokat. Ha meg tudunk ebben állapodni ma, abban, hogy, hogy milyen módon válaszoljunk erre a dokumentumra, és hogyan tudunk aktívabban részt venni a saját szakpolitikai napirendünk és elképzeléseink felvázolásában, beleértve a költségvetést is. A mi fő, nyilvánvalóan hatásterületünk, hatáskörünk a regionális politika, fejlesztés és annak területi dimenziói. Szerintem a leghelyesebb az lenne, ha egy szóbeli kérdést terjesztenénk be az Európai Bizottság elé, felvetve azokat a kérdéseket, amelyek rendkívül fontosak számunkra, például a több szintű kormányzat, illetve a szakpolitika európai szintű fedése, mert ugye a legfontosabb, egy legfontosabb eleme ennek a javaslatnak az az, hogy a kettes célkitűzés terület megszűnne, eltűnne a, a, a fejlesztés politikából, holott ez koncentrált a legszegényebb régiókra. Erre is reagálnunk kell tehát. Egyik módja ennek szóbeli kérdés beteresztése lehet, de nem a költségvetés áttekintését illetően, nem azzal foglalkozva, hogy ez a dokumentum hivatalos vagy nem, hanem kiemelve olyan kérdéseket, mint a kettes szélkitűzés terület megszűnése, a többszintű kormányzatiság, vagy az alapok megosztása, mert például a kohéziós politikából ez a javaslat kivenni a, az európai, az eszát, a szociális alapot, erre is reagálnunk kell. Tehát mindezek a szerintünk negatív és fontos elemeket bele kéne tenni ebbe a szóbeli kérdésbe. Ez van a javaslatom. Az önöknek kiküldött levél, levelemben felvázoltam a lehetséges válaszokat, illetve azt, hogy milyen formában lehetne szóbeli kérdést terjeszteni be a bizottság elé, ezzel pedig megnyitnám a vitát, várom az önök reflexióit. Nem tudom, ki először. Obrich vagy Van Nistelrooy. ABT szerint Dankjewel, voorzitter. In ieder geval heel goed om, om dit punt als eerste op de agenda te zetten. En... Köszönöm szépen. Igen, azt hiszem ez nagyon jó ötlet, hogy a napi renden az első pontban szerepeljen ez a téma. Ugyanis ezt nagyon komolyan kell vennünk, és nem csak úgy kezelni, mint ami Egy non-paper dokumentum. Mert általában ilyenkor el kell dönteni, hogy fél éves értékelésről van-e szó, vagy pedig lehetőségekről a 2020 utáni időszakra. Úgyhogy nézzük a lényegét. Maga az időzítés eléggé meglepő, mert itt irányváltozásról van szó. Általában egy jogalkotói időszak lezártával ez nem tapasztalható. De ugyanakkor a lényeget illetően is, mert egyrészt vannak komplikált dolgok a bizottságon belül, aztán Barózó, illetve az ő véleménye a bizottságon belül, és ahogy ön is említette, egyértelmű, hogy a területi kohézió fontos része lesz az új szerződésnek. Az a gond, hogy spanyolul nincs tolmácsolás, ezt jelzik a spanyol képviselőtársaim. Rendeződött a dolog? Akkor mehetünk tovább. Elnézést. Dank u wel. Ik heb aangegeven dat het moment... Köszönöm szépen. Tehát azt mondtam, hogy nagyon furcsa, hogy mikor kerül ez nyilvánosságra. A lényeget nem igazán gondosan fogalmazták meg, de nagyon fontos, hogy a változások le legyenek írva. Nagyon fontos az, hogy az, amit említett, nevezetesen, hogy hogyan reagált ön, mint elnök a levelében erre, a megfelelő út. Ez nem igazán passzol abba, amiről korábban megalapodtunk és amit itt ezen a fórumon és a parlamentben általában képviselünk, mint irányt. Létezik a kohéziós politika koncepciója, amit mi dolgoztunk ki, és itt pedig ismételten megerősítése kerül, hogy hát olyas valami ez, amit a parlament részletesen meghatározott, és ezt nem lehet egyik napra a másikra megváltoztatni. Van egy kérdésem amit a bizottságnak szeretnék feltenni önön keresztül, elnök asszony. Szeretném, hogyha pontosan és világosan megmagyaráznák nekünk azt, hogy miről is van itt szó, mert végül is csak a ö, sajtóból értesülünk ö, ezekről a dolgokról. Pontosan szeretném hallani a bizottságtól, hogy tulajdonképpen hol tartunk a döntéshozó folyamatban. Ha arról beszélünk hogy ezt végre is kell hajtani, mivel nem hivatalos bizottsági javaslatról van szó, említettem néhány aspektusát ennek a lehetőségeknek. Aztán például a kettes célkitűzésű területek, a versenyképesség, de hát jó lenne, hogyha felvethetnénk ezeket a kérdéseket, és a bizottság elmondaná, hogy hogyan kívánja mindezt belevenni ebbe az anyagba, ahelyett, hogy két héttel később egy teljesen új dokumentumot fogalmazna meg. Azt hiszem a módszer jó, az lenne, az, a, az lenne a jó módszer, ha a Költségvetési Bizottság e, dönteni el, hogy megfelele ez a félidős felülvizsgálatnak, ellenőrzésnek. Szerintem nem de ami az ön levelét illeti, a néppárt teljes mértékben támogatja, és szeretném a szakbizottság elé tárni ezt a lehetőséget, hogy támogassuk önt a szóbeli kérdés megfogalmazásában. Köszönöm. Albrecht úr szó. Köszönöm, elnök asszony. Először is hadd mondjam el, hogy támogatom az erőfeszítéseit, meg azt a levelet, amelyet kiküldött. Vannak kétségeink azért is, mert az elmúlt időszakban megtapasztaltuk, hogy milyen politikai hatással, befolyás van az ilyen leveleknek. Néhányan emlékszünk még a hatok le- híres levelére, mely a költségvetéssel foglalkozott. Ezek fényében azt javasolnám, hogy először is fogalmazok meg ezt a nyílt kérdést az Európai Bizottság címére, és hivatalos választ kérjünk a, a vita során. Ugyanakkor ezzel egy időben azt is javasolnám, és hangsúlyoznám, hogy mennyire szükséges, hogy kidolgozzuk saját álláspontunkat. Függetlenül attól, hogy milyen eljárásbeli státuszt kap ez. Ha az Európai Parlament aktív partnerként kell fellépni a Lisszaboni szerződést után, az együtt döntésben, akkor bizony a parlament is meg kell fogalmazni egy dokumentumban azt, hogy mit gondolunk mi a kohéziós politikáról. Anélkül, hogy várnánk a bizottság válaszára, vagy a tanács reakcióira. Ne habozzunk, ha a bizottság a maga részéről kidolgozott egy anyagot, és megküldte ezt például néhány európai régiónak, mert hogy megtörtént ez, jól tudjuk, eléggé új, új eljárás ez, akkor mi is dolgozzunk ki egy-két oldalas anyagot a kulcs, szerintünk kulcsfontosságú kérdésekről, nem fontos, hogy milyen, milyen hivatalos státusza van ennek a dokumentumnak. Bocsássuk vitára, és a parlament aktívan hallassa hangját ezek alapján. Köszönöm, elnök asszony. Azt szeretném elmondani, hogy teljes mértékben egyetértek az ön reagálásával az idegenes dokumentumot illetően, ezt a teljesen misztikus dokumentumot illetően, tökéletesen igaza van, és teljes mértékben egyetértek azzal is, ahogyan a bizottsághoz fordult. Tényleg lépnünk kell, amikor a szociális kohéziós politika terén ilyen radikális változás következik be, főleg a régiók szempontjából. Kezdeményeznünk kell, szeretném, ha leghatékonyabban lépnénk, és nem hiányozhatunk erről a vitáról. Mindenképpen támogatjuk önt, minden kezdeményezését, hogy a bizottsággal szemben álláspontunkat megvédje. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm, Alfonzi úr. Oui, madame merci. Igen, köszönöm, elnök asszony. Csatlakoznék Koáró úrhoz. frakciónk elégedett, hogy igen éberen és proaktívan járt el. Úgy gondolom, minél előbb elkezdjük megvitatni ezt a kérdést, és hallatjuk a hangunkat, annál jobb. Mert szerintem meg kell, hogy hallják tiltakozásunkat az európai régiók, és a régiók képviselői, azok a hatóságok, amelyek képviselik őket, ne hagyják, hogy kizárják őket a kohéziós politikából azokkal szemben, akik egyáltalán nem hatékonyak, akik távol akarják tartani Európát a polgároktól. Úgyhogy a céljainkat közöseknek kell tekintenünk. A kohéziós politika területi szempontjaihez csatlakozunk, figyelembe kell vennünk ezeket a szempontokat, mert bizonyos államokban, főleg Franciaországban, de nem csak Franciaországban, ezek magukért beszél, önmagukért beszélnek a regionális politikát előtérbe kell helyezni, nem azért, hogy a különböző ágazati politikákat háttérbe szorítsa, hanem azért, hogy legalább olyan jelentőséggel bíz, bírjon, mint a, azok a szakpolitikák. A közös kezelés, a partneri kapcsolat mellett vagyunk, amelyet kialakítottunk az előző ciklusban a régiókkal, és szeretnénk ezen az úton járni a jövőben is, Végezetül pedig azt szeretném még elmondani, hogy ha ideiglenes bizottság felállítására kerülne sor ebben a témában, úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogy szakbizottságunk is helyet kapjon ebben, és képviseltesse magát. Köszönöm szépen. Elnök Manesko asszony. Mulțumesc, doamnă președintă. Sigur sunt de Köszönöm, elnök asszony. Tökéletesen egyetértek kollégáim többségével és az elmondottakkal. Nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni. Az ALDE mindenképpen támogatja az önáltal helyesnek tartott lépéseket ezzel a bizottsági nem hivatalos dokumentummal szemben. Ugyanis sajnos a bizottság által javasoltak között nagyon kevés olyan van, amely a kohéziós politika keretén belül tényleg segít a tagállamoknak, és amely túllép a financiális kérdéseken, ezt ön is nagyon jól tudja az eljárás egy, ö, ö, egyszerűsítéséről van itt szó a különböző alapok elosztásánál, illetve az ellenőrzésről. Ha közelről vizsgáljuk meg ezt a dokumentumot, azt láthatjuk, hogy a bizottságnak olyan ágazat és ö, rálátása van, aminek semmi köze a mi el, ö, általunk elképzelt kohéziós politikához. A Lisszaboni szerződés te, területi kohézióról beszél, és rendkívül fontosnak tartja. Mi azt kockáztatjuk meg ezzel, hogy jótékonysági tevékenységé válik majd, és nem pedig valós szakpolitikába ez a terület. Köszönöm, köszönöm, John Bafton. Uh, ah, thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hadd mondjam el, hogy az elhangzottak legnagyobb részével egyetértek az első reakcióról. Én ugyanan érkezett képviselő vagyok, és nagyon megdöbbentett, hogy hogyan érkezett ez a, ez a nem, hivatalos, nem hivatalos dokumentum, sokakat aggaszt az Európai Unió menedzselési helyzete, ez, ez is ahhoz tartozik. Azt gondolom, hogy ezt a szakbizottságot például egyáltalán nem keresték meg, nem konzultáltak velünk, és ez elfogadhatatlan. Komoly aggodalmakat fogalmazhatunk meg a különböző régiók sorsával kapcsolatban. Sok régió jövőben egyáltalán nem kap majd finanszírozást, és jó lenne, hogyha Barroso mi hamarabb ellátogatna ide, és válaszolna a kérdésnek. Tudom, hogy egy levelet már neki, de ez nem elég. Tudnunk kell, hogy merre haladunk. Nagyon sokan sokan hangoztatták agályaikat itt, illetve a parlamentben máshol is, hiszen itt egy más irányvonalat látunk, mint eddig, és jó lenne, hogyha ezt minél direktebb forrásból hallanánk erre a válaszokat, tehát jó lenne mi hamarabb meghívni Barroso urat, hogy közvetlenül tőle hallhassuk a helyzetet, különben nem tiszta a helyzet nagyon sok régió sorsa foglalkoztat ezzel kapcsolatban, nem világos a helyzet. Köszönöm. Bradburn úr következik, mondja az elnök. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy az előttem szóló is elmondotta, én is új képviselő vagyok, de mégis déjà vu van, hiszen öt évvel ezelőtt, amikor itt dolgoztam, ugyanez a helyzet, ugyanez volt a helyzet a közlekedési bizottsággal. Tehát ugyanaz a helyzet áll elő, mint öt évvel ezelőtt, az akkori programokat megbeszélvén ugyanilyen problémákba futottunk bele. Az is akkor is gond volt, hogy hogyan nyilvánult meg ez a, ez a dokumentum, ez a probléma. Itt két, két dolgot külön kell választani. Az egyik, hogy hogyan tudjuk meg azt, hogy a bizottság szeretne irányvonalat váltani, és a második pedig az, hogy ez a, maga ez az irányváltás, ez megmutatkozik kohéziós és regionális politikával kapcsolatban, hiszen erről a jövőben is mindenképp beszélni kell. Ugyanakkor mégis személyes megjegyzéssel kell folytatnom, hiszen a pártom eléggé szkeptikus a regionális politikával kapcsolatban, hogy mennyire van értelme erre költeni. Lehet, hogy egy ilyen bizottsági javaslat megadna a kegyelemdöfést ennek a politikának. Nem tudom, hogy mennyire lehetne ezeket a kérdéseket államosítani, vagy újraállamosítani. Hát, jó lenne tudni, hogy mi van a bizottság gondolatai mögött. Persze az is fölmerül, hogy mi történik a köztes időszakban. Hogyha látunk egy igazi javaslatot, mi történik, mi lesz ennek a sorsa, hogyha, ez vitára, hogyha ezt vitára bocsátják, mi lesz erre a bizottságnak a válasza? Tehát szeretnénk tudni azt, hogy mik a pontos javaslatai a bizottságnak. Ezt kéne tehát megtudni, vagy egy válaszsal társuló szóbeli kérdés módján, a plenárison, vagy egy levél útján. Tehát jó lenne tudni, hogy merre haladunk. Véleményem szerint elég furcsa az, hogy egy ilyen bizottság, aminek letelik már a mandátum, egy ennyire radikális javaslattal elő ilyenkor. Az lenne tehát a kérdésem a bizottság felé, először is, hogy milyen alapon teszik ezt fel ezt a javaslatot, a másik pedig, hogy mire utal ez a javaslat, mi a célja, illetve a harmadik kérdésem az lenne, hogy a parlamentnek mikor lesz esély arra, hogy beleszóljon ebbe a vitába. Köszönöm elnök, köszönöm tisztelt képviselőtársaim. Először is az a kérdés adódik, vajon nem kéne örülnünk annak, hogy az javaslat nyilvánosságot kapott, mert hogy ezáltal mi is gyorsabban tudjuk, tudunk reflektálni rá. Sőt, kérem, hogy használjuk ki ezt a lehetőséget, és élénkkel reagáljunk a parlament nevében erre. Az inté- a bizottság elgondolkozhatna saját javaslatán, és fel tehető a kérdés, hogy ez valóságos álláspontja-e a bizottságnak? Hiszen ez egy non-paper státuszú anyag, lehet, hogy csak egy, egy próbalufbalon, amit úgy fellőttek, meglássák, meglássák, hogy mi lesz vele, látnunk kell, hogy mi van a hátterében, és mindenképpen ö, súlyos kritikával kell illessük ezt az anyagot, ahogy ön is említette, elnök asszony. El kell gondolkoznunk a felől azonban, hogy honnan is fogjuk meg a, a dolog végét. Mert hogy nem vonhatunk le következtetéseket észszerű elemzés nélkül. Először az elemzés kell jöjjön, többek között hatáselemzések is, Teixeira képviselőtársa Maderára éppen most szervezett egy delegációs utóta, amely nagyon sikeres volt. A múltbeli projektek feltárásában azonban keveset tudott a delegáció találni a jövőbeli projektekre való felkészülésről. Tehát a mostani időszak lezárása előtt és az a itteni intézkedések elemzése előtt nem igen tudunk következtetéseket levonni a következő idészekre. Ezért szeretném, hogyha felhívnák a bizottságot arra, hogy először hatáselemzéseket végezzen, értékelje jelenlegi struktúrás politikát és kohéziós politikai projektek eredményét, mielőtt a jövőbeli módosításokra javasolna. Yes, uh, thank you, uh, uh, President. Köszönöm, elnök asszony. Nem vagyok én sem bizonyos abban, hogy, hogy mit is jelent ez az anyag, ez a non-paper, de mindenképpen megdöbbent, hogy mindenféle konzultáció nélkül, a többi főigazgatósággal való konzultáció nélkül kiadott a főtitkárság egy ilyen dokumentumot. Ezért örülök annak, hogy gyorsan reagált ön asszony erre az anyagra, és annak is örülök, hogy feltűztük a mai napirendre, mert nagyon sokunkat aggasztanak az ebben az anyagban szereplő javaslatok. Emlékszünk még néhány, hogy néhány évvel ezelőtt hasonló mód, ö, javaslatokat fogalmaztak meg egyes tagállamok. Azt, hogy a regionális fejlesztési politikát vissza kell tenni a tagállamok kezébe, és most maga a bizottság látszik ezt javasolni, egy hasonló javaslatcsomagban. Úgyhogy mindenképpen nagyon aggályos ez. Saját hazámban, Walesben is nagyon sokan úgy látják, például a parlamentünk négy Velszi tagja találkozott a, a Velszi ügyeket vívő miniszterrel, és kifejezték agályaikat a regionális politika fejlesztését illetően. Tehát mindenképpen reagálnunk kell arra, mennyire meghökkent bennünket az itt szereplő javaslatok közül néhány, és mindenképpen biztosítanunk kell azt is, hogy a regionális önkormányzatok is együttműködjenek, és lépjenek fel ezen javaslatok ellen maguk a régiók is, valamint azok a parlamenti képviselők, akik az érintett régiókban kerültek megválasztásra, mindenképpen élen kell reagálnak erre, megtalálva a megfelelő mechanizmusát a, a kritikának. Köszönöm, Horgasz. Hatzió Merkakis. Köszönöm. Szerintem is közvetlenül kell reagálnunk elnök asszony. Egyetértek a bevezető szavaival, és az ön után felszólalt képviselők véleményének jó részével is. Én személy szerint a szóbeli kérdéssel kapcsolatban két dolgot kérem, hogy vegyünk figyelembe. A kohéziós politika nem csak egyes tagállamok ügye, hanem fontos, hogy minden Európai Uniós régió lássa a kohéziós politika fontosságát, mely meghatározó és döntő az egész európai politikai intézményrendszerben. Ezt megfelelően hangsúlyozni kell a szóbeli kérdésünkben. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Elnök, hogy kicsit késtem de azt hiszem, hogy mindenképpen csatlakozni tudok azzal, ami, ahhoz, amihez, amit hallottam. Elképesztő kihatásai lehetnek, hihetetlen kihatásai ezeknek a javaslatoknak, és azért is meghökkentő ez a csomag, hiszen öt éve ö, dolgozik az érintett biztos ezen a területen, nem konzultált az Európai Parlamenttel, és a most hivatalban levő biztos, aki csak ebben az átmeneti időszakban viszi ezt a portfóliót, és aki nem is dolgozta valószínűleg be magát ebbe a területbe, egyfajta ö, külső munkatársként lépi meg ezt, és egy olyan javaslatot tesz az asztalra, amely minden olyan kérdést, amelyet legalábbis az én frakcióm kohéziós politikaként gyanánt értékel, a talpáról a fejetetére állít. Nem vagyok biztos abban, hogy a szóbeli kérdés elégséges eszköze, elég súlyos formája-e a tagjaink megfogalmazásának. Az mindenképp biztos, hogy a lehető leggyorsabban világosan meg kell határoznunk, hogy mi legyen a fő irány a parlament szempontjából, mert hogy abban világosan egyetértetünk, hogy a kohéziós politika területében nem lehet kizárni például az éghajlatváltozás elleni harcot. És ha a jövőben a kohéziós politikát csak az Európai Unió egyes területén szeretnénk kifejteni, a többi területen pedig maximum ágazati fejlesztésként, akkor azt nem lehet regionális politikának nevezni mert akkor meg kell határozni, hogy akkor ennyi és ennyi milliárd euróra van szükség például az éghajlatváltozás elleni harcra, de ez nem lehet kiváltója, vagy egyfajta pótszere a megszűnő kohéziós politikának. Tehát tartalmi szempontból kell meghatároznunk a saját pozíciónkat, amely szerintem merőben különbözik attól, amit ez a dokumentum felvázol. És mi parlamentként, amely jogalkotói, teljesen egyenrangú jogalkotói partner kell legyen, és a cseh alkotmánybíróság döntése fényében ö, mielőbb életbe lépő Lisszaboni szerződés még tovább erősíti a parlament jogalkotói hatáskörét, és ennek alapján világosan meg kell fogalmaznunk, hogy így nem mehetnek a dolgok, ilyen módon nem lehet a jogalkotást előrevinni, és a szakbizottságunk is elmondhatja ezt, és általában a pénzügyi terv körül folyó vitában is hangoztatnunk kell ezt az álláspontunkat. Nem lehet bennünket kész helyzet elé állítanunk, állítani bennünket, hanem igenis be kell vonni a jogokat folyamat egészébe a kezdetektől fogva a fontos kérdésekben. Jevgenyi Kirillov következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Sokat nem tudok hozzátenni, hiszen a mondani valam legnagyobb részét már elmondták mások. Gyakorlatilag egyetértünk abban, hogy hogyan ítéljük meg bizottságnak emelépését. Egyetlen dolgot szeretnék leszögezni. Ez pedig azt, hogy igen furcsa ez a helyzet. Úgy érzem, hogy már régóta érezhető az, illetve már régóta úgy érzem, hogy más sorsot szánnak a kohéziós politikának. Ezt valahogy szinte már tapintani lehetett. Úgyhogy végül is pozitívnak nevezhetjük azt, hogy ez immáron materializálódik. És azt is pozitívnak ítélem meg, hogy a bizottságunk ennyire elkötelezett, illetve hogy egyhangúak vagyunk. Elnök mondja, az ön reakciója is nagyon pozitív. Nagyon furcsa ez a helyzet. Mindenki úgy nyilatkozott, különböző megnyilatkozásokban, hogy a kohéziós politika nagy siker. Az elmúlt években, évtizedekben ez nagy siker volt. Val- valóban semmi nem maradt úgy, ahogy korábban volt, minden fejlődött, de hogyha ilyen nagy siker volt a kohéziós, ez a kohéziós politika, akkor miért kell ilyen obskurus módon ezt megváltoztatni? Hiszen a kohéziós politika nem más, mint szolidaritás, és az Unióban nagyon nagy szükség van a szolidaritásra, hiszen ez járul hozzá ahhoz, hogy az Európai Unió koherens legyen. Elnök asszony, Önben nem alakult ki ez az érzés a bizottságon belül, mikor még biztos volt, hogy valaki megpróbálja megváltoztatni a kohéziós politika sorsát. Egyébként pedig az előttem szóló kollégákat támogatom. Elnök. Köszönöm, kedves kollégák, már nincs túl sok időnk, de még mindig nagyon sokan vannak a hozzászólók listáján, úgyhogy most szeretném lesz lezárni ezt a listát. Bostináru úr következik, és hogyha ö, már elmondták azt, amit önök el szeretnék mondani, akkor, szeret, akkor kérem ezt csak ismételjék. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálok rövid lenni, még akkor is, hogyha a téma sokkal ö, mélyebb ö, átgondolást igényel. A, a bizottság és a, az európai polgárok vonatkozásában. Hallottunk már ö, a zöld könyv vonatkozásában is sok mindent, eléggé homályos dolgokat, nem igazán sok konkrétumot a jövőt illetően. Ahogy Evgenyi kollégám is említette, már valami volt a levegőben. Érzékelni lehetett. A bizottság elnöke, amikor minden frakcióval találkozott, a legkisebb javaslatot sem tette azzal kapcsolatban, hogy az lenne a szándéka, hogy változtasson a regionális politikán. Még általánosságban sem beszélt a kohéziós politikáról. Ezen kívül ez az Európai Bizottság amely most már leköszönőben van, hiszen szinte lejárt a mondentum. A hirtelen most radikális változtatásokat javasol. De milyen politikai alapon, milyen erkölcsi alapon? Volt valami tárgyalás? A bizottság, vagy a parlament és a bizottság között? Szerintem nem, legalábbis én nem tudok róla. Vagy a tanácsal? Arról se tudok. Úgy gondolom, hogy az idézőjelbe vett közép-európai kormányok lelkesedése gyakorlatilag nem igazán igaz. Hogyan lehetne ezt elfogadni, amikor a bizottság elnökét Barroz úrat még a decemberi plenárison kell csak majd jóvá hagyni ö, hivatalában. A kohéziós politika jövőjét illető tárgyalások alapján, hát ez már rosszul kezdődik. Nem hiszem, hogy pozitívan állhatunk egy ilyen jellegű politikához, illetve bizottsághoz. Ezen kívül a parlament szinte kész tények előtt áll, vagy legalábbis ennek kísérlete előtt. Szeretném azt hinni, hogy mi itt a szakbizottságon belül meg tudunk fogalmazni egy olyan dokumentumot, amely a mi elképzeléseinket tartalmazza, minden frakció támogatását élvezi a kohéziós politika jövőjéről. Ez igen erőteljes politikai gesztus lehet részünkről, azzal a célral, hogy a következő bizottság igenis figyelembe vegyen minket, és ne fordíthasson hátat nekünk, és ne veszélyeztethessék az egész európai projektet, az európai szolidaritást. Köszönöm. Sí, gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Olvastam az Európai Bizottság vázlatát, ugye ennek a célja a vitaindítás a parlamenttel, illetve kapcsolódik ez a következő pénzügyi tervhez is. A gond csak az, hogy ez a vázlat a mi szakbizottságunk és az egész parlament szerepállása ellen íródott. A, régión, a régiók ö, szerepének, illetve a kohéziós politikának, ö, politika célkitűzéseinek ö, célkitűzései nem tükröződnek ebben az új vázlatban. Az is nagyon aggaszt, hogy az átmeneti időszakra nem történik semmilyen utalás a dokumentumban és így a versenyképesség is veszélybe kerül. Ne felejtsük el azt sem, hogy a Lisszaboni szerződés ö, hatályban lépésével transzverszális politikává válik majd a regionális és kohéziós politika. Franz Obermeier következik, mondja az elnök. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon köszönöm azt is, hogy ilyen gyorsan reagáltunk erre a dokumentumra, Helyes, hogy megírodott az elevél, amire utalt. Megdöbbent a, annak a módja, hogy ezt a javaslatot kidolgozták, és tehát nem egy karneváli tréfáról van itt szó, és éppen ezért a regionális politika pozitív gondolatait követően egy 180 fokos fordulatnak érzem az ebben az anyagban foglaltakat, az itt megfogalmazott politikákat teljesen szembe megy. Ezért kell teljes mértékben elutasítanunk, formális szempontból is. Ki kell felejtenünk azt, hogy mennyire ö, csalódottak vagyunk. Mert amikor az elnököt, a bizottság elnökét megválasztottuk, akkor nagyon szép beszédeket mondott, de bizony csalódásra adokott ez az első ellenreakció ö, saját tagállamaink szempontjából vizsgálva is nagyon negatívak ezek. Például a Dunai régió, a Balti-tenger régióban megfogalmazódó stratégiák, regionális stratégiákat, ha felváltaná egy, egy az ebben a dokumentumban vázolt ágazati támogatás politika, az mindenképpen negatív volna. Ez az európai közösségnek semmi jót nem tenne. Ezt mindenképpen el kell magyaráznunk a polgároknak is. Nem szabad, hogy magukra maradjanak ezekkel a változásokkal szemben. Elnök, köszönöm, Nakomartka Bobinska asszonyi a szó. Köszönöm. Azt hiszem, a regionális politika jövőjét illató a során figyelembe kell vegyük az Európán belül érzékelhető tényleges különbségeket, és figyelembe kell vegyük azt, hogy Európa milyen képet fest most. Nem csak az tíz új tagállam, hanem a román és bolgár csatlakozása fényében is, meg azt is látnunk kell, hogy a jövőben is, jövőben további nem túl gazdag országok csatlakozhatnak, és ezáltal a regionális különbségek még növekednek Európában. És ebben az időszakban, ha újra akarjuk definiálni a regionális politikát, akkor ha így módon fogalmazzuk újra, ahogy itt javasolják, akkor a szociálpolitika nagyon fontos eszközét veszítjük el. A Lisszaboni stratégia fényében is meg kell vizsgálnunk az Európai Unió egyéb programjainak, politikáinak a hatékonyságát, amelyek céljai hasonlóak. Fel azt a kérdést, hogy a Lisszaboni stratégia működik-e vagy sem. Sokan azt mondják, hogy nem túl hatékony stratégia, szakbizottságunkban is újra fogjuk értékelni ezt a stratégiát. De mindezen intézkedéseket és eszközöket ugyanazon célra való törekvésként kell mérlegelnünk és értékelnünk. És ha elvész egy eszköz, meg egy másik eszköz is, akkor a végén felmerül a kérdés, végül is milyen eszközök maradnak a kezünkben annak érdekében, hogy eltüntessük a régiók közötti különbségeket. És aztán van még egy érv, melyet felhozhatunk ezen javaslat ellen. Ugye jelenleg a gazdasági válság idején vagyunk, nem tudjuk ennek hatása milyen lesz a régiók közötti különbségekre. Még ezt nem látjuk előre, de a tényezőt mindenképpen figyelembe kell vegyük, akkor, amikor a regionális politika jövőjét rajzoljuk meg. Ha a válság, ahogy várhatóan teszi majd, valóban növeli a régiók közötti különbségeket, akkor nem lehet elveszítenünk a társadalmi és földrajzi kohézió fontos eszközét. Merci. Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök a gyors és lényegre törő válaszoknak minden képviselő részéről. Ami az új képviselőket illeti, ez a dokumentum, ami létezik, de mégse létezik, provokáció formáját és tartalmát illetően is, tekintettel a válságra, hiszen minden egyes európai államot sújtja ez a válság. Minden egyes államnak tehát most még nagyobb szüksége van a kohéziós politikára, mint valaha is. Ez pedig nem fog működni, ha csak most a gazdasági szociális válság közepette nem foglalkozunk vele. A regionális politika konkrétum területünkön az egyik eszköz, amely konkréttá teszi fellépésünket, és egyszerűen elengedhetetlenül szükséges, hogy ne legyen diszkriminatív. Szükségünk van a regionális politikára, a kohéziós politikára, és az olyan országok, mint például az én hazám Franciaország teljes gazdasági mutációban él. Ez egy olyan teória ö, megtestesítője, amely tényleg destruktív. Csak mutáció ö, létezik, kutatásra van szükség, innovációra. Tehát a kérdés nagyon jó felvetés, ahogy Olbricht is mondta, már is hozzá kell fognunk a javaslatok megfogalmazásán, hogy válaszoljunk a bizottságnak. Köszönöm. Euh, elnök, köszönöm szépen. Angurákis úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Magam is új tagja vagyok a e szakbizottságnak, és mint ilyen szeretném kifejteni, mennyire fontosnak érzékelem az általunk megfogalmazandó szóbeli kérdést, amelyet a bizottság elé bocsájtunk majd e dokumentum kapcsán. Nagyon félek attól, hogy az Európai Bizottság egy gondolkodása mögött az áll, az a gondolat, hogy a válság majd tovább, valószínűleg tovább erősíti a térségek, régiók közötti gazdasági és társadalmi különbségeket. Igen, nem lep meg, hogy most kaptuk meg, most fogalmazódott meg éppen ebben az időben ez a szöveg, ez a bizottsági non-paper javaslat. Ugye az írországi népszavazás nem régiben zajlott le, igent mondtak az írek. Most a bizottság, hogy vágta Írországot, előáll éppen most ezzel a javaslattal. Sajnos bizony ez nem nagyon meglepő, de semmiképpen sem érzem helyesnek, vagy, vagy elfogadhatónak a dolgok ilyetén való kezelését. A mi kritikánk mindenképpen erőteljes kell legyen, a csalódottságunkat kifejezve. Madame Kratzer, please. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω σχεδόν Köszönöm szépen. Már elmondták azt, amit szerettem volna mondani, de három dologra szeretnék visszatérni. Nem véletlenül fogalmaztunk úgy, ahogy fogalmaztunk ma, hogy aggályunkat fejeztük ki az új ö, politikát illetően, amelyet a bizottság be akar vezetni. Egyértelmű, a parlament ragaszkodik egy olyan regionális politikához, amely figyelembe veszi a szolidaritás értékeit. Én magam is szeretném ezért hangsúlyozni, hogy tekintettel a gazdasági válságra, amit figyelembe kell vennünk, az aggályokra, új munkahelyekre van szükség. a foglalkoztatási bizottságra is oda kell figyelnünk, mert ez rendkívüli módon, mármint a foglalkoztatottság kapcsolódik a régiókhoz. A Lisszaboni szerződés felülvizsgálatok keretén belül ezt is figyelembe kell vennünk, ahogy ezt mások is mondták. Köszönöm szépen, Goodman úr. Nagyon röviden, valóban. Ha beleképzeljük magunkat a bizottság helyébe, akkor azért nem látnunk kell, hogy nem vagyunk abszolút ellenségei regionális politikának. Két okát láthatom, két potenciális okát, hogy miért született meg ez az anyag. Hogyha az EU versenyképességét nézzük globális szinten, és azt mondjuk, hogy a Lisszaboni stratégia bizony nem éppen szerepel fényesen, akkor hogy Európának más régiókkal, más államokkal kell versenyeznie. Akkor a kérdés adja magát, hogyha nagyon sok pénzt költünk arra, hogy a régiók fejlődését kiegyenlítsük az EU-n belül. Ez persze fontos, különösen egy új tagállam állampolgára számára világos, mind a két kezemmel szavaznék rá, de ha a másik oldalról vizsgáljuk, hogy ez a kiegyenlítés lehet, hogy nem nagyon segít bennünket abban, hogy Európa külső versenytársaival lépjen versenyre. És ugye említettük, hogy a dokumentum ágazati megközelítést alkalmazna inkább. Másodszorban válság idején az államok talán többet, több kompetenciát szeretnének szerezni az államon belüli ö, különbségek csökkentésére, illetve van egy ilyen törekvés is érzékelhető. És nem elég bírálattal élni, hanem nekünk is ki kell dolgoznunk ellenjavaslatokat, alternatív gondolatokat arra, hogy mi párhuzamosan a saját hozzáállásunk alapján hogyan szeretnénk javítani a regionális fejlesztést, illetve az életkörülmények kiegyenlítését Európán belül, anélkül, hogy elveszítenénk versenyképességünket a külső versenytársakkal szemben nagyon fontos. Úgy érzem, hogy a bizottság szinte ebbe az irányba szeretne bennünket ösztönözni, provokálva bennünket ez az irányba való gondolkodásra. Elnök. Csak röviden tenném hozzá, hogy mindezen gondolok a, a belső versenyképességi potenciál fejlesztése korábban is cél volt, és a Lisszaboni stratégia a regionális szinten való megvalósítása is szerepelt már a napi renden. Mindezeket figyelembe kell vennünk, és azt is látnunk kell, hogy több eredményt elértünk már és nem a 80-as évekről, nagy politikáról beszélünk, hanem a 2006-os politikáról, ami nagyon különbözik, mint ami 20 éve volt. Mindezek fényében még először is köszönöm a hozzászólásokat, rendkívül hasznos gondolatok voltak ezek mindannyiuk részéről. Érzékelem, hogy megállapodás körvonalazódik körünkben. Arról, hogy szóbeli kérdés formájában tárjuk ezt a bizottság elé, és talán a koordinátor között kell megállapodnunk a, azon alapgondolatokról, amelyek a kérdésbe kerülnek majd, mert lényegi dolgokra kell koncentráljon a szóbeli kérdés, és nem politikai eljárásjogi kérdésekre. Legalábbis így érzékelem az önök véleményét. Azt is látom, hogy többen említették azt, hogy minél gyorsabban alakítsa ki szakbizottságunk a saját álláspontját általános értelemben a szakpolitikáról, és a koordinátorok meg kell vizsgálják majd ma ezt is, azt a javaslatomat, hogy egy munkacsoportot álltanánk fel az összes frakció részételével, a szakbizottság képviseletében, melynek feladata a jövőbeli kohéziós politikára vonatkozó gondolatok kidolgozása volna. És remélem, hogy meg tudunk állapodni a szóbeli kérdés megfogalmazását illetően, illetve fel tudjuk állítani azt a munkacsoportot, amely a közös álláspontot ki kell dolgozza majd a jövő politikát illetően mielőbb. Úgyhogy ezzel, ha megengedik, zárnám a e napirendi pont tárgyalását. Remélem, hogy az Európai Bizottság képviselői itt a biztosítva már, és Karima Delis asszony jelentés tervezette a következő napirendi pont az Európai Önkéntesség évére vonatkozó javaslat tárgyában. Emlékeznek tán, hogy legutóbbi ülésünkkor e véleménye kapcsolatban volt már eszmecsere. Ez alatt az illetékes bizottság tájékoztatott bennünket. Tartok 20 másodperc szünetet, hogy aki el akar menni, elmehessem. Aki meg bejön, üljön le. Tehát egy kis technikai szünetet tartunk most. Still I would like to ask you to... De meg azért kérem, hogy a lehető legcsendesebben tegyék. Kedves kollégák, elkezdjük. Folytatjuk. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban az illetékes bizottság, a kulturális szakbizottság. Itt változások történtek, hiszen az ő napirendjük megváltozott, nekünk is meg kellett változtatni ezért a napirendünket. Ezért is szerepel ez a tanácsi javaslat a mai napi rendet, az önkéntesség Európai Éve 2011. Most át is adom a szót Karima Deli asszonynak, a vélemény előadójának. Bizonyára tudják, hogy lejárt már a módosítások benyújtásnak határideje, körülbelül 20 módosítást nyújtottak be. Karima Deli asszonynak szeretném megadni tehát a szót, és arra is kérem, hogy a módosításokat is foglalja össze. Elnök asszony, kedves kollégák! Először is szeretnék a volt kollégáknak a végzett munkáért köszönetet mondani, ami lehetővé tette azt, hogy a 2011-es év az önkéntességével legyen. Szeretnék a szakbizottság tagjainak is köszönetet mondani figyelmiért, illetve módosító indítványukért, amely javít az Európai Bizottság dokumentumán. Úgy gondolom, hogy a módosító indítványok összessége tényleg gazdagítja a dokumentumot, és alapkérdésekkel foglalkozik, olyan kérdésekkel, amelyeket el nem lehet kerülni azért, hogy a 2011-es önkéntesség éve teljes sikerrel záruljon. Kedves kollégák, Szeretném elmondani, hogy milyen kontextusban tanulmányozzuk ma ezt a szöveget. Ahogy ön is emlékeztetett arra elnök asszony, és mint ahogy önök is tudják, legutóbbi ülésünk során hallottunk arról, hogy a Kulturális Bizottságban Márkusz Puria úr lesz a jelentés felelőse. Mivel átláthatóságot és etikus eljárást szeretnénk Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy olyan tíz nappal ezelőtt az összes előadó és árnyék jelentés készítő összeült a parlamentből, illetve az összes frakció képviseletében az eljárásról folytatott vitában. Szerettük volna elérni, hogy felgyorsítsák az eljárást, azért, hogy a védelnökség elérje ezt a célt hangsúlyoztam, hogy milyen fontos a szerepe a véleményező bizottságoknak. Rendkívül komoly munka ez, alapvető abból a szempontból, hogy az Európai Parlament véleményét tükrözze. Mint új megválasztott képviselő, hangsúlyozni szeretném, hogy az eljárás, amit választottak, nem az én döntésemen múlott, sőt, én nem ezt szerettem volna. A Lisszaboni szerződés eredményéről szerettek volna előbb megbizonyosodni egyesek, aztán az Európai Parlament feladatáról meggyőződni. Úgyhogy hirtelen megváltozott a hozzáállás azért, hogy a véleményezésre vonatkozó eljárás felgyorsuljon minden bizottságban, a Szociális Bizottságban, Kobubban, stb. stb. Azért, hogy a svéd elnökség elégedett, megelégedésére járjunk el. Strasbourgban megállapodtunk a módosítókban, anélkül, hogy kedves kollégák elmondhassák a véleményüket. Én, mint új képviselő az Európai Parlamentben, mert nagy fontosságot tulajdonítok a szakbizottságok munkájának, illetve a véleménynek, a vitának, amely tényleg azt ö, eredményezi, hogy előrelépjünk a szövegek életi vonatkozásában, javasolnék módosítókat. Számomra alapvetően fontos, hogy a szakbizottság véleményezzen azon ambiciózus célokról, amelyeket a 2011-es önkéntesség éve jelent, és amely rendkívül fontos eszköz annak érdekében, hogy az európai polgárság, szolidaritás elveit támogassuk. Kedves kollégák, ezért tanulmányoztam figyelmesen módosítóikat. És legyenek olyanok, amelyek gazdagítják a dokumentumot, vagy növelik a költségvetési hozzájárulást. Azt állapítottam meg, hogy összességében rendkívül elégedett vagyok, nagyon kevés ö, dolog marad, amivel ki lehetne egészíteni mindezt. Talán egy kicsit pontosítanék Kelly úr, Kelly úr ö, módosítóját illetően. A delinquency az idleness szóval szeretném helyettesíteni. Köszönöm tehát a munkájukat, és nagyon remélem, hogy véleményük gazdagítani fogja majd a Kulturális Bizottság munkáját. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy az elnök. Köszönöm, Deli asszony. Most pedig megnyitom a vitát. Ha bárki hozzá szeretne szólni, akkor kérem, hogy most tegye. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Deli asszonynak, nagyon gyorsan dolgozott mindenkinek össze kellett szednie magát, hogy időbe be tudjuk nyújtani a módosításokat, és ezáltal megerősítsük ennek a dokumentumnak az erejét, vagy a erősebbé tegyük. Úgyhogy nagyon gyors munka volt ez, és mindannyiukat meglepett az, hogy mennyire rövid volt a határidő. Nekem is van néhány módosításom, és örülök annak, hogy Deli asszony módosításai által sokkal professzionálisabb lett a, módosítás, vagy az önkéntesek európai éve. Eltérés volt a tagállamokon belül, hiszen vannak olyan tagállamok, ahol már nagyon régi tradíciója van az önkéntességnek, megfelelő struktúrák is léteznek, vannak azonban olyan tagállamok is, akik még épp most kezdik el ízlelgetni az önkéntesség működését, és vannak olyan önkéntesek, akik jelenleg nem dolgoznak, de ö, elmékennek azon, hogy fizetett munkát vállaljanak. Jó lenne, hogyha egyfajta akkreditációt kapnának ezek a személyek, hiszen el kell kerülni azt a félreértést, hogy azt gondolhassák róluk, hogy ha önkéntesek, akkor kevesebb értéke van a munkájuknak. Aztán rendkívül fontos az, hogy az egészségügy, a megfelelő képzés, a megfelelő jogi védelem rendelkezésükre álljon, tehát olyan típusú ö, környezetet kell nekik teremteni, mint a ö, fizetett dolgozóknak, és nagyon örülnék annak, hogyha legjobb gyakorlatot a többi tagállam is át tudná venni. Elnök, köszönöm, hogy ezt megosztotta velünk, hiszen az Európai Uniónak vannak bizonyos potenciáljai, mint ez is például, amelyet nem megfelelően használunk ki. Kelly úr, köszönöm szépen, elnök asszony! én is új képviselő vagyok, és nagyon örülök annak, hogy mint árnyék jelentéstevő én is részese lehetek ennek a munkának. Az önkéntesség az egyik olyan eredménye az emberiségnek, amely kiemeli őt az állatok sorából, és mindenképpen el kell ismerni azt, hogy nagyon nagy előrelépés, hogy egyáltalán megrendezik az európai önkéntesség évét. Az Európai Parlamentben is elhangzik sokszor az, hogy próbálunk közel kerülni a polgárokhoz, az önkéntesség e, éve, éve kiváló lehetőséget az, ad. Kis módosításokat nyújtottam be, hiszen Deli asszony megfogalmazása, illetve e, módosításai kiválóak egyébként is. A sport területére e, szorítkoztam, Ugye a Lisszaboni szerződés értelmében a sport új kompetencia lesz majd az Európai Uniónak, tehát ezt is mindenképpen ide kell venni. Illetve hazámban, Írországban az adatok azt mutatják, hogy az önkéntesek 50%-a sporteseményeken vagy sporttal kapcsolatban, sporttal kapcsolatos munkát végez hogyha több időnk lett volna, akkor kompromisszumos módosításokat lehetett volna ö, megtárgyalni, de hát erre nem volt most lehetőség. Egy-két módosítást ellen, ellenzünk frakció szinten. Az egyik a ö, egészség, illetve biztonság kérdése. Nem tudom, hogy erre most van-e szükség, hiszen az egyetemes egészségbiztosítás gyakorlatilag az egész Európai Unióban érvényes, vagy nem sokára az lesz. Aztán Bertie Ahern, az előző ír miniszterelnök szerint az volt a legnagyobb gond az Európa, azért nem voltak annyira lelkesek az emberek Európával kapcsolatban, mert hiányzott egyfajta kapocs. Tehát mindenképpen mindenképpen oda kell arra is figyelni, egy másik módosításban olvasható ez, hogy hogy meg kell téríteni az önkéntesek költségeit, de természetesen a fizetett munkavállalók sosem helyettesítik az önkénteseket, mostanában pedig erre sok példát látunk, az emberek professzionalizmusról beszélnek. Ez nem azt jelenti viszont, hogy az önkénteseket kell fölváltani fizetett dolgozókkal. A legjobb önkéntesek nem is kérik azt, hogy megtérítsék a költségeiket, és Írországban van például egy kiemelkedő, kiemelkedő sportoló, aki ugye élsportoló volt, és azóta 50 éve önkéntes, és egyetlen penit sem fogad el. Van egy olyan módosítás is, amely a re- reklámkampányokkal foglalkozik. Szerintem, hogyha erre költenénk Európai Uniós pénzt, azt valószínűleg nem jól tennénk, és lehet, hogy mindennapi szinten ezzel nem igazán érnénk el semmit. Írországban az önkéntesek általában azért jelentkeznek, mert megkérik erőket. Én ugye jelentős tevő vagyok ennek a kérdésnek. Van Nisselroy úr kért fel erre. Ez is példa arra, hogy az önkéntesek azért működnek egyáltalán, mert kéri, felkérik őket valami. Elnök, köszönöm szépen, Obermeyer úr. Pardon? Microphone? Does it work now? Működik a mikrofon? Köszönöm szépen. Akkor újra kezdem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Véleményem szerint az eddig elvégzett munka kiváló minőségű, minőségű, nagyon jó ez a, nagyon fontos ez a ö, jelentés, és a, én hazámban 60%-os az önkéntesség aránya. és nagyon fontos azt is hangsúlyozni, amit az előttem szóló mondott, a biztosítások kérdése nem mindig világos. Ezek szürke területek, nem világos itt a helyzet. Vannak olyanok, akik foglalkoztatottak, utána ezt fölhagyják, ezzel fölhagynak és önkéntesek lesznek. Itt nem világosak ezek az átmenetek, itt mindenképpen figyelembe kell venni a illetékesek véleményét. Még egy dolog az egészségbiztosítással kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos azzal is foglalkozni, hogy például az önkéntes tűzoltóknak meg, megvan-e a szükséges, ö, szükséges biztosítása. Köszönöm szépen, Márkusz Kúria következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Helyettes képviselő vagyok itt, póttag itt ebben a szakbizottságban, de a kulturális szakbizottságban én vagyok az előadója, illetve a jelentéstevője ennek a kérdésnek, ezért kértem szót. Szeretnék köszönetet mondani Karima Delli kollégának elvégzett munkájáért, illetve a szakbizottság összes többi tagjának, akik módosítókat nyújtott, nyújtottak be, ezekről már az imént szóltak. Jelenleg foglalatoskodom ezzel a kérdéssel. Említette Deli kolléga, hogy Strasbourgban lezajlott egy ülés az önök szakbizottságának képviselőivel, illetve az egyéb illetékesekkel, és az volt a ö, célunk ezzel, a, ezzel az üléssel, hogy az önkéntességi évével kapcsolatban lehető legnagyobb legyen a megegyezés. Az előttem szóló kolléga említette, hogy milyen gyorsan kellett dolgoznunk, sajnálatos módon. Szeretném egy kicsit elmagyarázni, hogy miért is történt ez, hiszen ha nem értjük, hogy miért kellett ilyen sietve dolgoznunk, akkor lehet, hogy valaki neheztelne talán a svéd elnökségre. Most nem erről van szó, hanem arról, hogy az önkéntesség évének jogalapjával kapcsolatban van egy kis gond, hogy, illetve hogy ez hogyan viszonyul a Lisszaboni szerződéshez. A jogi szolgálatunk szerint a parlamentnek hogyha a Lisszaboni szerződés hatályba lép, akkor fennáll annak a veszély, hogy a, bar, a parlament csak véleményt formálhat meg ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Tehát csak azt kérdezik meg majd, azt kérdezi meg majd tőlünk a másik jogalkotó, hogy elfogadjuk-e, vagy nem az ő javaslatukat. A parlament szerepét kell tehát felkarolni egy ilyen típusú folyamatban, ezért a svéd, svédelnökség, svéd elnökség, tehát a tanács egyik képviselőjével, illetve a biztossal felvettük a kapcsolatot. Ennek az volt a lényege, vagy ezt azért tettük, hogy ezt a munkát még az év vége előtt lezárjuk, ezért kellett, annyit, kellett annyira sietni, hiszen elképzelhető, hogy a Lisszaboni szerződés január 1-től lép hatályba. Tehát ezt az együttes, ezzel az együttes munkával azt hiszem, hogy a parlament szerepét majd sokkal jobban, szerepe sokkal jobban megnyilvánul, és ha sietünk, akkor a svéd elnökség is, illetve a biztos is elismeri majd a munkánkat, így beleszólhatunk majd a munkába, tehát a parlament módosításait, módosításait valóban figyelembe tudják majd venni. Bár az elmúlt hónapokban valóban sietni kellett, de ennek az lesz, vagy ezt azért kellett megtenni, hogy egyáltalán a parlament véleményét figyelembe vegyék. Ha nem így tettünk volna, akkor a parlamentnek arra korlátozódott volna a szerepe, hogy igennel vagy nemmel válaszol egy javaslatra. A Kulturális Szakbizottság elküldött egy levelet az összes illetékes bizottság elnökségének, ebben az ütemtervet vázoljuk. Elnök asszonynak is küldtünk egy ilyet, és elmagyarázzuk ebben a levélben, hogy miért kellett ilyen gyorsan eljárni, Sietnünk kellett tehát, ugyanakkor a parlament érdekeit is próbáltuk védeni. Miután itt is ennek a szakbizottságnak is tagja vagyok, illetve azért is, mert a kulturális szakbizottságban én vagyok a jelentéstevő, elmondtam már a többi kollégának, Karima Dellinek is, hogy ismételten egy ilyen rendkívülést kell tartani, ahova elhívjuk majd a svéd elnökség képviselőjét, illetve a, bizot, a biztost is, vagy a bizottságtól valakit. Erre lehetőség lenne jövő pénteken, tehát akkor megbeszélhetnénk az önkéntesség európai évének kérdését, és aztán megnézhetjük, hogy ö, együttesen hogyan lehetne ezt megtenni. A lényeg tehát az lenne, hogy együttdöntéses eljárással vizsgáljuk meg ezt a kérdést, bár ez nem szűken, szűk értelemben vett együttdöntés. Elnök, köszönöm szépen az észrevételeket. Három vendégünket köszönthetjük Ausztriából. Heide Maria Honor, Anton Heinz, aki képviselő, illetve Alsó Ausztriából Gerhard Rasburkán, a regionális parlament tagja. Köszönöm szépen, hogy ellátogattak ide, üdvözöljük Önöket! Uh, so we go back to our business. Akkor következik a következő hozzászólás, Torres Scaronda. Köszönöm szépen, elnök asszony! Azt szeretném elmondani, hogy Karima Delli asszony milyen kiváló munkát végzett többször is, több alkalommal is sikerült elérnie azt, hogy az önkéntesség európai éve nagyobb erőt kapjon, és kérem, hogy ne becsüljük alá az önkéntesség európai évét, hiszen ez lehet az egyik alapeszközünk annak érdekében, hogy akár az unión belüli kohéziót is megerősítsük. Általánosságban hát tehát jó munkát végzett a vélemény előadója, és jók voltak a módosítások is. Úgy gondolom tehát, hogy szakbizottságunk véleménye csak pozitív lehet. Két dologgal kapcsolatban van néhány kritikai megjegyzésem. Az önkéntesség európai évére 2011-ben kerül sor, és ezzel kapcsolatban olyan szabályozásra kerül sor, vagy olyan az eljárási módunk, ami nem megfelelő ezen témával kapcsolatban. Ugyanakkor pozitív üzenetet kell kifelé közvetítenünk. Ez abban is megnyilvánul majd, hogy a finanszírozást megnövelik. Tehát általánosságban azt gondolom, hogy nagyon jó munkát végzett az előadó, és amit az imént hallottunk Skoria úrtól, tehát hogy az elmúlt hetekben nagyon össze kellett kapni magunkat, nos, ez is egy nagyon fontos tény, erről sem szabad elfeledkezni. Thank you very much, Mr. Angukakis, please. Angukakis úr következik. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Köszönöm, elnök asszony. Én magam is szeretném hangsúlyozni, hogy Karima Deli asszony kiváló munkát végzett, akárcsak korábban. Nem akarok senkit ö, ö, gyakorlatilag ö, megfosztani attól a tudattól, hogy ö, nyilván mindannyian önkéntesek vagyunk – de ez attól nem lehet a politikai pártok éve. A politikai pártokban önkéntes munka folyik, vannak jó dolgok is, úgyhogy beszélhetünk arról is, hogyha az önkéntesség évéről van szó. Hogy nem lenne ez igaz? Én szerintem igen. a kapitalista társadalomban munkanélküliség, kábítószer probléma és egyéb problémák vannak. Görögországban tényleg sok a gond, szükség van szolidaritásra, segítségre, önkéntességre. Kétségtelen, hogy mindenre szükségünk van. Az egyetlen gond az, hogy a kormánypártok nem tudnak felnőni a ehhez a feladathoz. Ezért vannak önkéntes szervezetek. Szeretnék feltenni egy kérdést. Minden szervezet önkéntes? Egy példát engedjenek meg Görögországból. Vannak önkéntes rendőrök például. Úgy gondolom, hogy Olaszországban például a bevándorlókat ö, követik, és az illegálisokat börtönbe zárják. Én azért ezt nem szeretném. Az önkéntes mozgalmaknak szerintem nem föltétlenül áll rendelkezésükre mindaz, amire szükségük van. 8000 a hivatásos tűzoltónk, és 20 ezer az önkéntes. Úgyhogy ha a szociálpolitika nem változik meg Európában, és hogyha a munkavállalók és a fiatalok problémája nem kerül középpontba, a sok önkéntes munkavállalás mellett sem fogjuk tudni megoldani a felmerülő problémákat. Elnök, köszönöm. Az utolsó hozzászóló következik, Stoja úr, úr, és utána Dália asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Már jó néhány ideje dolgozom önkéntesként. Nem csak hozzá szeretnék szólni, azt is el szeretném mondani, hogy mint pártom tagja, önkéntesként dolgozom. A különböző nem kormány szervezetek is önkéntes munkát végeznek. Úgyhogy szeretném, hogyha folytatnánk a munkát erről a témáról. Hiszem, hogy további erőfeszítéseket kell tennünk. Egyetértek a korábbi jelentésen, amit az Európai Parlament készített az önkéntes munkáról, és szerintem arra kellene ösztönöznünk polgárainkat, hogy igenis vállaljanak önkéntes munkát. Sajnos Bulgáriában nem igazán szabályozott az önkéntes munka. A korábbi ciklusban, amíg még, amikor még parlamenti képviselőként dolgoztam Bulgáriában, egy törvénytervezetet javasoltam, amely az önkéntes szervezetek közötti kapcsolatot szabályozta volna. Megpróbáltam minden kapcsolatot belevenni ebbe, a, ö, legyenek azok a tűzoltó szervezetek, vagy bármilyen más szervezet. A szocialisták leszavazták a bolgár parlamentben ezt a törvényjavaslatot, többségi ö, szocialistákról van szó. Ma Bulgáriában már csak egyetlen egy önkéntes alapú szervezet van, ez a Bolgár Vörös Kereszt. Az tényleg önkéntesen tevékenykedik. Hiszem, hogy a 2011-es év, mint az önkéntesség éve pozitív hatással lesz mindenre. És tényleg hiszek abban, hogy ez azt eredményezi majd, hogy az új bolgár parlament törvényt hoz majd, ami hozzájárul majd az önkéntes munkához. Köszönöm. Deli asszony, nagyon röviden kérem, mert ugye holnap szavazunk a módosítókról. Kedves kollégák, nagyon köszönöm a megjegyzéseiket. Számomra egyértelmű az önkéntes tevékenység. Az önkéntesség nem a, a szociálpolitikával nem az államot akarjuk kiváltani, és nem rendőrállamot létrehozni. Ez egyértelműen benne van egy módosítóban, remélem megnyugtat ez mindenkit. Egy dolgot szeretnék azért hangsúlyozni, ez a szociális védelem, és főleg az egészségvédelem. Nagyon sokat meséltek nekem arról, hogy Például nagyon sok önkéntes az azbeszttel borított munkaterületeken dolgozik, és nagyon sokan betegek emiatt. Nem szabad, hogy a fiatalok ilyen helyzetbe kerüljenek. Nagyon fontos számunkra, hogy védjük őket, és a mi szakbizottságunk feladata mindez. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Akkor azt hiszem lezárhatjuk a vitát az önkéntességről. Holnap szavazunk, kedves kollégák. Következik a hatos pont a napi rendi pontok közül. Az Európai Bizottság részvételével, a, a, az igazgató helyettes részvételével, remélem már megérkezett Katerina asszony, Kedves kollégák, akkor most meghallgatjuk a kohéziós politikai program ex post értékelését. Katerina Maternova ö, asszonyt szeretném üdvözölni körünkben. Annak idején 2007-ben az Európai Bizottság, pontosabban a Regionális Politikai Főigazgatóság elkezdte az ex post értékelését a 2000-től 2006-ig terjedő időszaknak. Ez pedig egy olyan szintetikus jelentés, amely 2010 márciusára készül el. E munka menetéről szeretnénk a bizottság véleményét hallani, ma pedig a, a, a DG régió első jelentését szeretnénk meghallgatni. Tehát mindez, akit érdekel a téma, ezek fényében, ennek fényében jobban tudja majd felmérni az értékelés munkamenetét, és ez az értékelési eredmények márciusban szervezendő meghallgatását is elősegíti majd, hogy ezt jobban megszervezhessük. Most viszont Maternova igazgató asszonyi a szó, hogy előadja mondandóját. Köszönöm, Danuta asszony. I think I, even if I, kiss, even, if I speak, even if I can speak. Bár tudok ugyan szlovákul, de angolul folytatom azért. Köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy eljöhettem, hogy szólhassak az eddig végzett munka módszertanáról egyrészt, másrészt meg az kezdeti eredményekről, amelyek a 2000-től 2000-ig időszak exposzt értékeléséből leszűrhető eddig, a programok értékeléséből. Hübner asszony helyesen fogalmazott, mikor azt mondta, hogy ez egy nagy kihívás. Mert való igaz, hogy ez a terület nagyon bonyolult munkát jelent számunkra. Két-három oka is van ennek, ezekről szólok majd. A bizottság több területen, beleértve a kohéziós politikát is, de nem csak azt, bírálatokat kapott hogy nem, nincs megfelelő értékelési, hatékony értékelési kultúránk, hagyományunk, és nem elég jó minőségűek az értékeléseink, sem az ex ante, sem az ex post. Megszívleltük ezeket a bírálatokat az elmúlt évek során, és valóban igyekeztünk kicsit túllépni saját határainkon, és úgy vizsgálni az egyes projekteket és azok keretét adó programokat, hogy úgy szervezzük meg az értékelést, kicsit új paradigma szerint, mely világosabb képet adhat számunkra a kohéziós politika alakulásáról. Sokat beszélünk ugyan a politikáról, de híres arról, hogy nagyon nehéz adatok alapján értékelni, és nagyon nehéz felmérni adatok alapján, hogy valóban jól folyik el politika végrehajtása, vagy sem. hogy némi képet alkothassanak arról, milyen feladattal szembesült az értékelési csapat. Hát 230 program, ott kellett értékelünk, egy kicsi 6 milliós programoktól 6 milliárdos programokig. Tehát nagyon nagy a szórása és a sokfélesége ezeknek a programoknak, meg a számuk is, különféle irányítási struktúrák alapján, különféle típusú projektek ben valósultak meg ezek és a bizottság számára még két további vetülete a kérdésnek tette nehézé a munkát. Egyrészt a bizottság és nem a tagállam kell ex post értékelést végezzem, és nagyon kevés tagállam végzi ezt el egy eleve. Aztán az adatok hozzáférhetősége is problematikus. Ugye a bizottság ugye két, két, a bizottságot két szint is elválasztja a helyi szintől. És az adatok alap és az is baj, hogy nincsen e, egységes indikátor csoport, amely révén határokon átnyúló módon lehetne összevetni az eredményeket. Nincsenek ilyen normatív indikátorok tehát, és azt is látnunk kell, hogy az értékelést két kettős cél vezeti, egyrészt a számonkérés és a tanulás célja. De általában a számonkérés, figyelve, tehát a, a, a szabályok betartása a fő motiváció, amely sokszor elúr, elúrhodik az értékelésem. A 2000-től 2006-ig terjedő időszak ex értékelése a DG régióban úgy történt, hogy lebontottuk e programokat. Tehát a nagy értékelési szerződések hagyományától túlléptünk, igyekeztünk földrajzi egységek alapján, célkitűzések alapján felbontani az egyes programcsomagokat, és így értékelni azokat. 14 munkacsomagban, vagy, vagy munkaprogramban. És amit ma bemutatunk önöknek, az nem a teljes expost értékelés, hiszen az még nincs kész, hanem ugye 2010 márciusáig folyik majd az a munka, jelen pillanatban az első négy csomagot sikerült átvizsgálni, erről fog Veronika beszélni majd. Tehát egy viszonylag kismértékű tematikus elemzése, például a kohéziós politika és vidékfejlesztés, vagy kohéziós politika és nemek közötti egy egyensúly, vagy a, az eszközök szerint az egységköltségek vizsgálata a nagy projekteknél is egy ilyen eredmény, illetve az irányítás és végrehajtási rendszer, tehát nem az ellenőrzés, hanem a végrehajtás és ö, irányítási rendszer értékelése is megtörtént, erről is szólunk majd. Tehát igyekeztünk nem, nem az általánosság szintjén mozogni, hanem kisebb csomagokra, kisebb értékelési feladatokra bontani ezt a munkát, és így egy ilyen mozaikszerű kép kialakítása révén értékelni a programokat. Nem tökéletes még ez a módszer sem, javítható itt ott, ám annyi elmondható, hogy struktúráltabb és kézzelfoghatóbb eredményeket hoz, mint a múltbeli értékelések. Közé is tesszük ezen eredményeket a, a weboldalunkon, és ezen túl konferenciákat, meghallgatásokat, workshopokat szervezünk, a tudományos élet képviselőivel, érintettek körével, szakértőkkel. Igyekszünk ezen túl a módszertant is felülvizsgálni, hogy javítsuk a jövőbeli munkát. Éppen a hónap végén lesz Varsóban egy konferenciánk, a szakbizottság elnöke, aztán Szamicki biztos is ott lesz, ahol is az értékelési módszertanokat vitatjuk meg, tagállamok képviselői is ott lesznek, az értékelése foglalkozó szakemberek, nemzetközi intézmények képviselői. És itt a cél az, hogy egy, egy ilyen brainstorming szeminárium sorozat révén igyekezünk a módszert javítani a jövőre nézvést. Nem tudom, mennyire látható, vagy olvasható a szöveg. Mindenki megkapta papíron, az kiváló. Valószínűleg nem jól látok, mert én, én nekem nehéz elolvasni. Hát ez a 14 csomag, amelyet négy tipológia alapján négy területre vontottunk, az egyik az irányítási végrehajtási rendszerek, itt már vannak ma is eredményeink. A második nagy blokk az adatblokk, az adatgyűjtés értékelése, meg a fő projektek egységköltségei, erre itt is kész eredményeink vannak. Aztán van egy tematikus blokk, vállalattámogatás, környezetvédelem, klímaváltozás, közlekedés, strukturális változások, globalizáció, nemek közötti egyenlőség és demográfia, mint vidékfejlesztés. Ezek az utolsóról már vannak eredményeink, Veronika ezekről beszél majd. Utolsó egység pedig a modellblokk, a modellező programok, makrogazdasági modellező programokról fogunk majd itt beszélni, a Herming Quest és a TransDuz, ezek a számítástechnikai modellezési eszközök, amelyekkel dolgoztunk. Először kicsit haboztunk hogy, hogy ezt kiosszuk-e, illetve hogy milyen általános üzeneteket fogalmazunk el, mert talán korai még ilyen értékelő üzeneteket megfogalmazni, hiszen ez a folyamat még nem zárult le, az értékelés még folyik. Annyi azonban már elmondható, hogy nagyon sok eredményt értünk el, a múltbeli szakpolitikákkal, ám továbbra is érzékelhetőek strukturális hiányosságok. Egyik ilyen a stratégiai központ fókusz hiánya, itt javíthatunk, tovább kell koncentrálnunk a forrásokat, és jobban kell összpontosítanunk az eredményekre. De megint csak elmondható, hogy ahogy visszamehetünk egyel, tehát ahogy sikerült kifejleszteni a tematikus blokkot, ez a bal alsó sorokban látható. No, itt tudunk jobb, struktúráltabb módon tudjuk értelmezni és tálalni az eredményeket. Ez, ez mindenképpen az értékelése vára szolgál. No, itt zárnám a, a bevezetést. Veronika az elvezet négy értékelésről szól majd, és aztán válaszolunk a kérdésekre. Köszönöm. Először a végrehajtási irányítási rendszerek értékeléséről szólnék. Itt az ellenőrzés nincs benne, ebbe, ahogy mondottam. Itt a kohéziós politika végrehajtásának kényét vizsgáltuk. European Policies Research Center, EPRC, végezte, amely a Glasgow Egyetemen belül működő intézmény, John Bechtel professzor irányításával, valamint a Metes konzultáns céggel együtt 50 értékelési szakember működött együtt, hogy értékeljük a közös politika végrehajtási rendszereit. Az értékelés a programtervezést vizsgázta, a projektek kiválasztását, pénzügyi irányítást, a jelentéskészítést, értékelést és a partneri viszony meglétét. Ez a leginkább a, a tíz új tagállamra koncentrált, mert számunkra fontos volt, hogy megértsük, hogy a 2004-ben csatlakozott tagállamok milyen mértékben jártak sikerrel a kohéziós politika végrehajtásáért felelős rendszerek felállításában. Hatalmas anyagot kellett feldolgozni ebben az értékelésben, ezt mind a weboldalunkon ott van, ha érdekel önöket nézzék meg ott. Az értékelésben nem csak az EU 10 új tagállama, hanem a nemzet, nemzeti értékelési központjuk eredménye is benne vannak. Érdekes és konkrét értékelési eredményeket végeztek ezek a tagállami központok is. Az általános konklúzió mindebből az, az hogy az EU 10 új tagállam területében vannak olyan ö, intézmények, amelyek lehetővé tették a programok végrehajtását 2000-től 2006-ig. Ez önmagában egy hatalmas eredmény. A másik értékelési következtetés, hogy bár talán túl bonyolult rendszerek és túlzott bürokrácia működött az, az időszak elején, ezeket karcsosították a programidőszak folyamán sikeresen. És a tíz új tagállamban ezen eredmények pozitív kihatása, mellékhatással voltak a helyi kormányzati igazgatási rendszerekre is. Lengyelországban elmondott például, hogy a kohéziós politika rendszereit alkalmazták a hazai politika végrehajtása érdekében is. Az egyik fő következtetése mindennek az, hogy a 10 új és a 15 régi tagállam esetében is szükséges stratégiai irányítás erősítése, hogy jobban figyeljenek arra, hogy mi is a cél a kohéziós politikával, és ne csak abban merüljenek el, hogy, hogy jól költsék el a pénzeket. Fontos az is, de nem ez a cél. Jobban kellett koncentrálni a végeredményekre. Az ajánlások, amelyek megfogalmazottak, a szakpolitika eredményének jobb hangsúlyozása, a az is megfogalmazódott, hogy az intézményi kapacitások növelése tekintetében a bizottság nagyobb szerepet játszhatna, mert ez értékelés csak úgy, mint előzőek rámutatott arra, hogy a kormányzati irányítási kérdések egyre inkább meghatározzák politika, politika hatékonyságát. Az is megfogalmazott, hogy a kohéziós politika irányítása, vezetése, valamint a legjobb gyakorlatok cseréje rendkívül fontosságú. Egyes tagállamok tudni nagyon jó irányítási gyakorlatokat tapasztalatot gyűjtöttek, gyűjtöttek össze, ez át kéne adható legyen más tagállamok intézményei számára, hogy egymásról tanuljanak. Jelenleg vitatjuk meg tehát az eredményeket, az értékeles eredményeit és annak kihatásait a jövőbeli szakpolitika alakítására. Vissza akarom még térni egyes eredmények vizsgálatára, nem végleges tehát ez, valamit össze akarjuk majd vetni további eredményekkel. Amikor tehát a szakpolitikák eredményességét vizsgáljuk majd, akkor például a végrehajtás hatékonyságához vissza kell térnünk. Hiszen nem jó, nem elég az, hogyha kiválóan működik a végrehajtási rendszer, hogyha nem hozza meg az eredményeket, tehát a kettőt együtt kell vizsgálni. Nagyon nagy értékelési munka volt ez, hatalmas anyagot kellett feldolgozni. Most pedig hagyd szóljak egy kisebb tanulmányról, mely az ERFA, és azon belül a nemek között egyenlőség és demográfiai kérdések ügyét vizsgálta. Ez a két kérdés relevánsabb az ESZA szempontjából, talán mint az ERFA szempontjából, mégis célunk az volt, hogy az ERFA tekintetében vizsgáljuk meg ezt a két célt. Az értékelést egy olasz konzorcium, az IRS és a CSL alkotta konzorcium végezte el, arra jutottak, hogy Mind a két téma érvényes az ERFA szempontjából is, ám különbség áll fenn a kettő között a tekintetben. A demográfia tekintetében, meg a demográfiai kérdések nem igazán voltak 2000-ben nagyon magas polcon a, a prioritásokat illetően, azonban az értékelés úgy találta, hogy az ERFA támogatta a régiókat abban, hogy demográfiai változásokkal szembenézenek. Ami a nemek közötti egyen, egyenlőséget illeti, ez egy horizontális prioritás volt az ERFA-ban már 2000-ben is. És a programokban nagyon sok minden szólt a nemek közötti egyenlőségről. De az értékelés arra jutott, hogy itt inkább ö, több beszéd hangzott el, meg többet beszéltek ezek a dolgokról, mint sem, hogy cselekedtek volna a célok érdekében. Vannak ugyan jó példák, amelyek az értékelés felmutatott, ám sok esetben a nemek között egyenlőség az EU feltételeknek való megfelelést jelentette, és nem konkrét célok elérését. Az értékelés azt javasolja, hogy a nemek között egyenlőség meg a demográfia az ERFO esetében is prioritás legyen, akkor ha a régió szempontjából ezek érvényes célok. A másik fontos eredmény az, hogy a helyszín mennyire fontos, ugyan nem között egyenlőségű demográfiai kérdések nemzeti jogalkotási lépéseket is megkövetelnek. Ám a helyi szintnek is van szerepe, a helyi szinten meghatározó stratégiáknak tudni, hogy nagyon nagy hatása lehet e témák megvalósulása szempontjából. A DG régió úgy látja, hogy körültekintőek kell legyünk a jövőben a horizontális prioritások kialakításakor, hiszen túl sok ilyen prioritás alakul ki, és ha túl sok ilyen van, akkor nem lesz egyetlen igazi prioritás sem. Tehát, ha egy listát hozunk létre ezen horizontális prioritásokról, akkor az első gondolat az kell legyen, hogy maguk a régiók döntsék el ezek közül melyik számukra a legfontosabb, és ne készítsük rájunk egy 10-12-es listát, amit aztán nem tudnak tartani. A következő értékelés az ERFA és a vidékfejlesztés viszonya. Ez volt a legkisebb tanulmány, úgyhogy ez egy nagyon feltáró jellegű és kis tanulmány. Öt tagállamot vállalt, vizsgáltunk csak, és egy osztrák Metis nevű tanácsadó cég végezte ezt a tanulmányt. Az első fontos kitétel, amit a tanulmány észlelt, az az, hogy a vidéknek, vagy a vidékfejlesztésnek, a vidéki területnek nincs igazi definíció. Tehát ez volt az első komoly kihívás. Ez, ettől, ettől lesz még nehezebb ez a, ez a feladat, hiszen a vidékfejlesztést a különböző tagállamok máshogy definiálják, ami vidéknek számít az egyik tagállamban, az a másikban nem. Kulturális történelmi szempontok döntik el azt, hogy az egyes tagállamok szerint egy-egy terület vidéknek számít, avagy nem. Ami a vidék fejlesztést illeti, vidék, nem létezik vidékfejlesztés elmélet, hanem több gazdasági, közgazdasági elméletből táplálkozik a vidékfejlesztés. A vizsgált országokban azt láttuk, hogy az ERFA 25%-át költi körülbelül vidékfejlesztésre. Ez elég nagy arány. A vidéki területeken azonban az a benyomás nem alakult ki az a benyomás, hogy ilyen nagy ö, arányú finanszírozást költ, ö, költenek rájuk. Az értékelés ö, szerint az erfának ez a megfelelő hozzáállása, tehát mindig a vékony, mindig a gyengébb területre gyengébb területre összpontosít, attól függetlenül ez városi vagy, vagy vidéki. Tehát mindenképpen a helyi forrásokat kell városi és vidéki fejlesztések esetében, vidékfejlesztés esetében is vizsgálni. Az utolsó tanulmány, arról szól, hogy a nagyobb projekteknek milyenek a költségei, tehát ez egy teljesen más típusú tanulmány, és ahogy említette, említettük a felvezetésben, különböző tanulmányokról gyors beszámolókat teszünk most. Nos, ez a tanulmány nagy projektekkel foglalkozik, infrastrukturális projektekről, amelyek több mint 50 milliós költségvetésűek, ezekről külön döntést hozott a bizottság, az Európai Bizottság, illetve a költséghatékonysági elemzés is kötelező ezen projektek esetében. Ezeknek a nagy típusú vagy nagy lélegzetvető projekteknek a költségeit vizsgáltuk meg. nagyon sok cég segített nekünk, tehát olyanok is, akik nagyon sok vetületét láthattuk e-, ezeknek a projekteknek. Remélem, hogy a jövőben is fel tudjuk használni ennek a tanulmánynak az eredményeit. Nos, mik is voltak az eredmények? A vizsgált projektek több mint fele vagy fele túllépett a költségvetésen, és a másik fél körülbelül ez betartotta. 75%-uk, a projektek 75%-a késlekedést mutatott. De nagyon fontos, hogy ne nagyon izgassuk fel magunkat ezzel kapcsolatban. Tehát az a lényeg, hogy ez körülbelül megfelel a nemzetközi viszonyoknak, a nemzetközi viszonyok se nem jobbak, se nem rosszabbak ennél. Az értékelés során kiderült, hogy jobban oda kell figyelni a kockázat elemzésre és a kockázatok csökkentésére a nagy projekttel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban ajánlásokat is olvashatok, hogy ezt hogy lehet megtenni, így a kockázatot közösen viselhetik a tagállamok, illetve a bizottság, illetve a költségeket akár csökkenteni is lehet a nagyobb projektek esetében. Volt egy nagyon érdekes kitétel a tanulmányban, ez pedig az, hogy vajon a nagy infrastruktúrális projektekkel kapcsolatban lehetséges lenne létrehozni egy mindenki által hozzáférhető adatbankot, és ez egyfajta benchmark lenne az ilyen projektekkel kapcsolatban. Ez nem azt jelenti, hogy minden autópályának ennyibe és ennyibe kell kerülnie, hanem ez az adatbank lehetővé tenni azt, hogy összehasonlíthatnák a tagállamok a különböző projekteket, ezeket figyelembe lehetne venni a pályázatok során is. A tanulmány ezt vizsgálta tehát, és arra jutott, hogy ez igenis lehetséges, jelenleg nincsenek ilyen adatbázisok, vagy adatbankok, és a regionális főigazgatóság felléphetne ez ellen, így azt gondolom, hogy az európai hozzáadott értéket is növelhetnénk. Ezt a kérdést az Európai Beruházási Bankkal már elkezdtük megtárgyalni, tehát hogy hogyan lehetne ezt eh, előre lendíteni ezt a projektet. Az adatbankokkal foglalkozó kérdést a kohézió, kohéziós alap, illetve az ISPA eh, felülvizsgálatán értékelésén tovább fogják vizsgálni. Ezt eh, jövő évben kezdjük, és 2011-ben folytatódik. Ez volt tehát a pillanat felvétel a 10 14 tanulmányból négyet számoltunk, négyről számoltunk most be, és jövőben gondolom, hogy visszatérünk még remélhetőleg az önök szakbizottságba. Elnök, köszönöm szépen a bemutatókat. Nem tudom, hogy vannak, van-e a képviselőknek bármilyen észrevétele hozzá szólni valója. Ezzel kapcsolatban nem kell döntést hoznunk, nem kell szavaznunk az, tehát az csak a feladatunk, hogy a kohéziós politika dimenzióját eh, vizsgálták ezek a tanulmányok. Tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mindig nagyon érdekes, ha projektek vizsgálatáról és, és feltárni a mögöttük álló tényeket. Egy kicsit eh, riasztó volt számomra enyhén szólva, amikor a prioritásokról beszéltek. A nemek közötti egyenlőség, meg demográfia, mint prioritások. És azt mondták, hogy, hogy vigyázni kell a, a, arra, hogy ne túl sok ilyen prioritás fogalmazódjék meg. Ám nem szabad levennünk ezeket a listáról, mert ezek bizony nagyon nagy súlyjal kell szerepeljenek a finanszírozás során. Fontos, hogy megvalósulnak, legyen egy olyan checklist, list, list ahol ki lehet pipálni, hogy ugye csak akkor megy, hívható a pénz, hogyha, hogyha ezek a feltételek megvalósulnak. Hosszú éveken át ezek nagyon kemény feltételek voltak, és nem szívesen látnám, hogyha ezek erodálódnának, ha ezek, ezek súlya csökkenne. kakis, please. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni e kezdeményezést, és köszönöm mind a két ö, hölgy referátumát megköszönni. Pozitív benyomással volt, pozitív hatást tettek rám. Fontos, hogy jövőben is szülessenek ilyen értékelések. Három kérdés vetődött fel bennem ha megengedi elnök azt, hogy előadnám ezeket. Azon öt országot illetné, illetné a kérdésem, ahol, amelyekben a kohéziós alap ellenőrzése megvalósult. Melyik öt tagállamot értették ez alatt? Aztán egy, a második kérdésem azon kritériumokra irányulna, melyeknek a régiók szintje meg kell felelni. A tanulmány, ha jól értelmeztem, meghatározta az agrártermelés százalékos arányát, vagy ez, ezt nem vizsgálták egyáltalán? Tehát a, a mezőgazdasági termelés százalékos aránya a kritériumok között szerepül, szerepelte. Aztán a következő kérdésem. Vajon van-e, vagy ha nincs, akkor kellene-e, hogy legyen nemzeti szinten, tagállami szinten, vannak-e olyan tanulmányok, amelyek értékelik a kohéziós politikát? Ha igen, érdekes volna hallani ezek eredményéről, hogy mely tagállamokban születtek ilyen vizsgálatok, és milyen eredményekkel jártak. Lenne még egy csomó kérdésem, de ezzel a hárommal kezdeném most. Madame Schröter, please. Schröter asszony. Igen, köszönöm. Először is érdekelne az, hogy vajon megkapjuk-e tanulmányok elményét, egyes pontokról beszélt, az értékelés egyes pontjairól, az egészet szívesen olvasnám. Például a nemek közötti egyenlőség, mint egyfajta mainstreaming politika megvalósulása, régi harc folyt e felől ennek eredménye, e mainstreaming megvalósulása, ezzel kapcsolatban mi is egy értékelést elvégeztünk, amely ugyanarra jutott, mint az önöké, hogy a különbség van között, hogy valaki, hogy a pénzt konkrétan e célokra költjük el, vagy pedig pusztán egyfajta feltételként valósul meg a nemek közötti egyenlőség a, a projektek végrehajtása során. sok esetben a projektek nem veszik figyelembe a nemek közötti egyenlőség fontosságát. Az egyes programok esetében a nemek igényei teljesen mások lehetnek. Itt nehezebb a specifikus statisztikák adatait beszerezni. Mi is hasonló eredményt tehát, ám nem értek egyet azzal, hogy azt mondják, hogy az általános, generális elvek alapelvként kell, hogy érvényesüljenek, és ez, erre ne volna szükség. Tehát ez az, egyrészt a szerződések a jogalapja ennek a követelménynek, és nagyon sürgető az, hogy elemzések szülessenek, mert csak esetben a projektben nem valósulnak meg ezek a célek. Az alapelvek ugye nagyjából igen, de amikor az emberek megvizsgálják, ha megvizsgáljuk a projektek konkrét végrehajtását, akkor sok esetben nem az egyenlőség nem vetül ezekre figyelem. Aztán a kockázat elemzés, a költség, haszon elv érvényesülése is régi viták tárgya a parlamentben, és a bizottság nem vette figyelembe a javaslatainkat és nem is vizsgálták ezeket, holott a tapasztalat mutatja, hogy a parlamentnek volt igaza ezen kérdések felvetésében. És jó lenne, tehát mint mondottam, hogy irá, ha írásban megkapnánk az, a tanulmány következtetéseit, és ez azt hiszem tudni, hogy nem a mai lesz az utolsó eszmecsere ebben a tárgyban, és a jövőbeli ö, vita során jó lenne, hogyha kevesebb bürokrácia és jobb eredmény jellemezné a, a projektek végrehajtását, és a támogatási eszközök végrehajtása során az általános célok, a nemzetközi egyenlőség is jobban érvényesülne. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Az irányítás vizsgálatán vonatkozóan el kell mondanunk, hogy a régióban szereplő projektgazdák sokszor panaszkodnak, és javasolják, hogy tegyük egyszerűbbé a végrehajtás szabályait. A projektgazdák, tehát az önkormányzatok, regionális szereplők Ket vajon megkérdezték-e, hogy elégedettek-e a, a rájuk vonatkozó szabályokkal, illetve ha igen, akkor begyűjtötték a, a javítások vonatkozó javaslatait a projektgazdáknak. Elnök, köszönöm. Talán még egy kérdés, aztán megadjuk a válaszjogát. Celler úr. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a e tanulmány elkészült, és mint új tagja az Európai Parlamentnek, még a tanulás folyamatában vagyok. De csatlakoznék, kapcsolódnék ahhoz a vitához, amelyről majdnem nemrég beszéltünk, egy, egy órát vitatkoztunk egy olyan anyagról, ami nem is született még meg, vagy legalábbis nem, nem hivatalos. Az a bizottsági anyag, amely, amelyről egy órát hevesen vitatkoztunk. És hogy vajon 2014-től valami, vajon egy teljesen új támogatási módszertan valósul-e meg. Ez is érdekes volt, de még érdekesebb az önök tanulmányának eredményeit hallgatni, hiszen a kohéziós politika nagyon sok eredményt elért, de vannak olyan gyenge pontok, például a stratégiai tervezés, a források koncentrálása terén, meg az eredmények ismertetése terén, amelyekre rá kell mutassunk, és néhány képviselőtársam hozzászólása is rámutatott arra, hogy bár sok minden támogat az EU a kohéziós politika terén, azt azonban nem tudjuk, mennyire hatékonyak és mennyire eredményesek ezek a politikák, és ez egyfajta kérés is irányunkba, hogy a szakbizottságunk intenzíven foglalkozon ezekkel a kérdésekkel, hogy a maga valóságában tudjuk értelmezni a Lisszaboni folyamatot. Egyrészt tudnunk kell, hogy hova mennek el az európai közösség pénzeszközei, milyen célokra költjük ezeket, és aztán azt is adtunk, hogy milyen hatást váltanak ki. Ezért illeti önöket köszönet a tanulmányért, és remélem, hogy az eredményeket is majd részletesen ismertetik velünk, mihez azok megszülettek. Köszönöm szépen! Most arra kérem a kollégákat, hogy válaszoljanak ezekre a kérdésekre, és utána egy másik kérdéskör következik. Köszönöm szépen, megköszönöm, hogy eh, érvényesnek vagy érdemesnek tekintette a tanulmányokat, hogy világosá tegyük a dolgot, itt a 2006, os időszak expo szeremzéséről van szó, tehát visszafelé tekintünk, ezért azt válaszolnám annak az úrnak, aki arról kérdezett, hogy a, hogy a jelenlegi szabályokat egyszerűsítjük. Nos, ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy holnap fogunk erről beszélni, tehát a 2007-2013-as időszak időszakról holnap fogunk beszélni, vagy a 2013-as időszak utánról. Minden, minden finanszírozás időszak a saját szabályzási környezetében létezik, remélhetőleg a működőképes dolgokat felhasználják majd a következő időszakban is, de a, de a rendszer, tehát a szabályozó rendszer az testre szabott minden egyes időszak esetében, és minden, mindig az kap ö, prioritást vagy hangsúlyt, ami a legfontosabb abban az időszakban. A 2007-2013-as szabályozási időszakban a pénzügyi menedzsment kapcsolatos aggályok kaptak nagyon nagy hangsúlyt. Ezt jelenleg a tanácsban vitatják, és remélhetőleg rövidesen ide is elkerül, tehát azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a szabályokat úgy egyszerűsíteni, hogy a jelenlegi szabályrendszert ne változtassuk meg túlságosan. Mi most a múltról beszélünk, az előző szabályozási rendszerről, vagy finanszírozási rendszerről, és két hölgy is említett egy kérdést, amiről most szeretnék néhány szót szólni, ez pedig a nemeknek nyújtott prioritást. Nos, azt gondolom, hogy a horizontális prioritások mindenképpen egyfajta inflációt ö, éltek át. Én egyetértek azzal, hogy nehezen értük el, hogy megjelenjenek ezek a prioritások, és mint horizontális prioritások megmaradnak ezek. Tehát a nemek közötti egyensúly, de nagyon sok más horizontális prioritás megjelent, Egyre több ilyen van. Úgyhogy az lenne a lényeg, hogy a jövőben az, ezzel, az illetékes hatóságok érjék el azt, hogy megmaradjanak fontos prioritások, de nem szabad az aktuális prioritást mindig fölevel, beemelni ebbe a körbe. Tehát nem lehet minden aktuális probléma horizontális prioritás hiszen ezt nehezen lenne összeegyeztetni az előző prioritásokkal, és egyetértek abban, hogy a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos projektekben projektek meg is projekteket meg is változtathatja a, tervezés, a tervezhetőség. Ami a tanulmány hozzáférhetőséget illeti, az interneten elérhetők ezek a tanulmányok, a dossziéban az utolsó oldalon megtalálhatják, hogy hol van pontosan a weboldal. Ezt most meg, meg tudjuk mutatni? Igen, egy pillanat türelmet. Itt van tehát az oldal alapján, az oldal alján, itt van a link. A harmadik oldalon, elnézést kér a hozzászóló, a harmadik oldalon láthatják az innovatív megközelítések részben, ahol amikor a átláthatóság kérdéséről beszéltünk és nagyon érdekes lenne a visszajelzésekkel kapcsolatban, hogy ezt meg tudnánk nézni, tehát a jövőben mindenképpen nekünk, a tanácsadó cégeknek is könnyebbséget jelent ez, hogyha ezt önök is megtalálják. Ezen a weboldalon azt is láthatják, hogy milyen feladatot kaptak, tehát mivel keresték meg a, tanácsadó, a tanácsadókat, mit sikerült megvizsgálni, mit nem a termék nem minden esetben tökéletes, de hogyha érdekli önöket ez a kérdés, akkor itt a weboldal. Ami a vidéki dimenziót illeti, az, hogy mi számít vidéki területnek és minek, nos ez a vita már nagyon régóta folyik. Jelenleg gyakorlatilag az az elfogadott helyzet, hogy mindenki az OECD meghatározását használja, ami a népsűrűséget veszi alapul, a városi, félvárosi, vidéki területeket e szerint osztja fel. Öt országot vizsgált tanulmány, Franciaország, Németországot, Lengyelországot, Svédországot, illetve Spanyolországot. Még van egy kérdés, amire majd Veronika fog válaszolni. Hát is adom a szót. Igen. Az volt a kérdés, hogy az összes tagállamban miért nem volt haszno, has, hasonlatos projekt. Nos, a tagállamok döntik el ezeket a projekteket, ők kérik ezeket exante értékelés alapján. Most jelenleg folynak az értékelések, és ezeket szinkron teszik, tehát a projektekkel egy időben. Ami az expost expost ex post értékeléseket illeti, nagyon jól néven venném én azt, hogyha a tagállamokkal közösen lehetne ezt megtenni. Bizonyos tagállamok ezt megteszik, saját kezdeményezésükre, ez nem egy, ez nem egy kötelező feladat, de szerintem a jövőben jó lenne, hogyha ezt az oldalt hangsúlyozni tudják. Elnök, köszönöm szépen, Deli asszony a következő kérdés feltevője. Köszönöm szépen. Azt szeretném tudni, hogy a vidékfejlesztési tanulmányban figyelembe veszik-e az öt országban a az urbanizációs politikát, mert pontosan a vidék fejlesztési politikában, a nagy infrastruktúrák vonatkozásában igenis ez aktuális kérdés. Tehát a tanulmányokban van ilyen? Jan Olbricht. Köszönöm szépen. Kérdést szeretnék föltenni. Ez a kérdés általánosságban az értékelés szerkezetére irányul. Én úgy értettem, hogy az ex ante értékelést akkor készítik el, amikor már a következő periódusban vannak. Tehát egy programidőszakot készítenek el, és nincs kész az értékelés. Aztán az értékelés akkor készül el, amikor bár bekezdődött egy másik időszak. Aztán mi a helyzet a következtetésekkel? A 2014 utáni időszak vonatkozásában a kérdésem mögött a következő elképzelés húzódik. A stratégiára szeretnék utalni. Talán nagyon diplomatikusan fogalmaztak, de hadd idézzek. Eléggé diplomatikus ez a megfogalmazás, de ha jól értettem, ez azt jelenti, hogy ha stratégiai kérdésekre ö, központosítjuk a forrásokat, ami valószínűleg nem így történik. Tehát ha így lenne, ha források ö, erre irányulnának, vagy nem erre irányulnak, vagy nem annyira olyan mértékben, amennyire kellene. Tehát. És hogyha inkább az eredményekre koncentrálnánk, akkor az eredmények jobbak lennének akkor felvetődik a kérdés, kérdés, hogyha ez az információ rendelkezésünkre áll, akkor a programozás időszakában rá tudunk-e mutatni a, azokra a gyenge pontokra, amelyeket egy bizonyos időszak alatt kiavíthatók lennének, anélkül, hogy várnunk kellene, mert egyébként, elnézést kérek, de ez az egész értékelés csak önmagáért készül. Önmagában elég érdekes, de a kérdés az, hogy mennyire hasznos? Ez az első kérdés. A pozitív megjegyzés az, hogy örülök, hogy rámutat a dokumentum arra, hogy különböző jelenségekhez különböző módszereket használnak. Szerintem ez nagyon fontos. Mert makrogazdasággal foglalkozók azzal szoktak érvelni, hogy melyik módszer jobb. Egyébként meg nem tudnánk, hogy mi a végeredmény. Tehát a különböző módszerek ha, ha, ha felhasználása jó dolog. És nagyon remélem, ha elmondhatom a véleményemet, hogy ez az értékelés azt mutatja majd, hogy a gender kérdések fontosak, és az, az különböző egyensúlyi helyzet a nők férfiak között megfelelőek. Ebből a szempontból viszont ez nem egészen egyértelmű. A végső megjegyzésem Kérdés inkább Katerinához. Azt írja itt, hogy a vidéki területeket nem határozták meg eléggé pontosan. Az Agri vagy a Regi főigazgatóság? vagy egyetértenek abban, hogy nincsen pontos meghatározás? Köszönöm szépen. Zsiblásek a következő szóló. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Én is szeretném megköszönni ezt az előadást, melyből mindenki számára világosan kiderülhetett, hogy amíg az összes eredmény nem áll rendelkezésre, addig ugye nem nagyon lehet átfogó következéseket levonni. Ennek ellenére volna már most is néhány kérdésem és egy megjegyzésem a vidéki, fejleszti, vidéki területek meghatározását illetően. Néhány hónappal ezelőtt ehelyt vitatkoztunk egy jelentésről, amely a városi területekről szólt. És megállapodtunk a felől, hogy a történelmi háttér és az egyes tagállamokban érvényesülő különböző körülmények miatt nagyon nehéz meghatározni, hogy mit is tekintünk városi területnek. Ezt meg kell hagynunk a tagállamok hatáskörében, hogy definiálják ezeket. Szerintem ugyanígy kéne eljárni a vidéki területeket illetően. Ezt az erre vonatkozó hatáskört a tagállam kezében kéne hagyni. Aztán a kérdésem. Jó volna tudni, hogy önök végrehajtási problémákat érzékeltek-e a projektek jóváhagyása, finanszírozása és ellenőrzése terén. Nagyon fontos volna ezt tudni. Azt is szívesen tudnám, hogy figyelembe vettek-e a végfelhasználók, a végkedvezményezettek részéről hozzászólásokat. Tehát értékelés során a végkedvezményezettek véleménye érvényesült valamiképp? A másik dolog, amit tudni szeretnék, hogy mikorra készül el a teljes vizsgálat, gondolom jövő év elejére. De mikor lesz elérhető? Lesz-e hatása a jelenlegi időszakra? Albrecht úr is említette ezt a kérdést, és vajon valami módon értékelhető lesz-e a projektek kiadott pénzek érvényesülésének hatékonyságát? Köszönöm szépen. Elnök asszony, először is szeretnék gratulálni a két hölgynek, nagyon világos volt mindkét hölgy bemutatója. Hálás vagyok ezért, illetve nagyon örülök annak is, hogy a nemek egyesújával semmi gond nincs. Hat különböző témában hallottunk bemutatókat. Önök szerint ezeket a témákat jövőkben más prioritási szint illetje meg, valószínűleg való, vajon előbbre kerül-e az éghajlatváltozás például. Aztán ugye említették, hogy milyen nehéz a vidéki területek definíciója, de az kicsit meglepett, hogy az ERFA-nak csak 25%-át költik vidéki területekre, vidékfejlesztésre, ez, me ez növekszik majd a jövőben, önök szerint? Aztán a különböző tagállamok költségeinek összehasonlítása. Vajon létezik-e egy olyan lista, vagy egy olyan sorrend, ami megállapítja, hogy melyik állam, melyik tagállam a leghatékonyabb? Köszönöm, hogy az elnök Lambert van Nisselroy következik. Nekem is lenne egy kiegészítő kérdésem. Láthatjuk, hogy nem igazán koncentrál, de a prioritások nem igazán koncentrálnak, illetve az eredményeknél is megállapítható ez, de vajon hol mennek félre a dolgok? A nemzeti ö, keretprogramoknál, a tervezésnél, vagy a helyi szinten? Ugye itt több szintű ö, kormányzásról beszélhetünk, de pontosan melyik szinten lenne szükség nagyobb összeszedettségre. A parlament pontosan megpróbálja azt kidolgozni, definiálni, hogy mely terület jogosult erre vagy arra, de a végeredmény elég amorf. Talán túlságosan tágértelmű a mi meghatározásunk? Kérdésem tehát az, hogy vannak -e olyan gyenge pontok a mi kommunikációnkban, tehát az EU, a tagállami, illetve a helyi szintek közötti kommunikációban van-e gond, elnök? Ne felejtsük el azt, hogy az ezzel kapcsolatos stratégia egy 2007-es találmány. Úgy látom, más nem kért szót, úgyhogy lezárjuk a hozzászólók listáját. Lezárhatjuk ezt, igen. Most pedig a két szakértőnek adom meg a szót. Um, Megpróbálok igazságosan válaszolni a kérdésekre, és Veronika is majd válaszol azokra, amiket én nem válaszolok meg. Ez megint a tyúk meg a tojás problematikája. Igen, ami a kronológiát illeti, de nem a programozást, tényleg a jelenlegi időszakot éljük, és még csak most jelennek meg a korábbi időszak értékelései. De hát ez benne van a kalapban, ez így történik mindig. A gond az, hogy hogyan alkalmazzuk azt az ismeretanyagot, amit aztán megszerzünk ebből. Nagyon sok mindent már előre látunk, például ez a stratégiai központosítás, az előzőhöz képest, és azt hiszem, hogy az eredmények mutatják is ezt. Ezen kívül komolyan fogunk a stratégiai jelentéseket készíteni ebben az időszakban, ami kapcsolódik a gazdasági fellendülésre irányuló csomaghoz és a kohéziós politikai csomaghoz. Úgyhogy nagyon remélem, hogy megragadjuk ezt az alkalmat, arra, hogy a nemzeti hatóságokkal, regionális szervekkel megbeszéljük azt, hogy hogyan lehetne legjobban felhasználni az alapokat. Az első körében a tárgyalásoknak, például az energiahatékonysági kérdéseket is felvetettük, és nyilván a kezelő hatóságokkal itt is lehet majd beszélni a prioritásokról. Nagyon reméljük, hogy a az alappilléreket nem fogja ez majd befolyásolni, de gyakorlatilag azt igen, hogy a stratégiai legfontosabb kérdéseket hogyan tudjuk majd elhelyezni. Az értékelésnek márciusra kell elkészülnie, úgyhogy meg lesz akkor a jelentés, szintézis formájában, és erről a jelentésről nyilván önökkel is tudunk majd vitázni, és szeretnénk meghallgatni az önök véleményét is. A vidéki területek, illetve definíciójuk, illetve azok problematikája. a független szakértők vonatkozásában fontos ez. Teljesen egyértelműen kiderült, hogy tudományos körökben problémát jelent a vidéki terület meghatározás. Rászág úr is említette, hogy igen, ezek kényes kérdések, mert egyes nemzeteket érintenek. Nagyon nehéz pontos definíciót megfogalmazni, amikor annyira másképpen képzelje el mindenki. A szakértők nagyon sok érintettel tárgyaltak, de amikor azt vetette fel, hogy hogyan használják fel az alapokat, illetve az ellenőrző rendszereket, Nos, ez nem volt ennek az értékelésnek része. Ezért hangsúlyoztam azt, hogy itt elsősorban végrehajtó rendszerekről, illetve a kezelésről volt szó. Ezekről, az előbb említettekről nem volt szó ebben az értékelésről. Az új tagállamok vonatkozásában elsősorban az infrastruktúrát kellett megvizsgálni, hogy hogyan tudják felhasználni az alapokat. Ezt meg tudták vizsgálni. Másik kérdés, amit külön vizsgálunk, az nem más, mint a jelenlegi ö, szabályozó rendszer hatása. A jövő vonatkozásában megvizsgáljuk majd ezt is, Ez elsősorban a végrehajtás hatékonyságát célozza meg. Ami az egységárat illeti, még kicsit korai lenne összehasonlítást végezni, nincs elegendő adatunk ehhez. Megint csak ez a kontextustól függ. A kukorica földön lehet, hogy nem hatékony, csak akkor, ha esetleg valami mocsarat akarnak ö, ö, lecsapolni. Az egyik kérdés, amelyhez adatbázist lehetne fölállítani, eléggé forrásigényes lenne, de talán lehet, hogy érdemes elgondolkodni rajta, mint lehetőségen. Vidéki területeken Az ERFA alap felhasználása. Hát az az igazság, hogy a tanulmány nem volt eléggé átfogó ahhoz, hogy ezt megvizsgáljuk az európai költségvetés vonatkozásában. Pillanatnyilag csak azt vizsgáltuk, hogy egyáltalán van-e ERFA alap az egyes vidéki területeken. A korábbiakhoz képest változás történt itt, az a vidékfejlesztési alap, amely az Agrihoz tartozik a főigazgatóságok közül, sokkal nagyobb, mint az Európai Regionális Alap, vidékfejlesztési alap. Ez csak egy nagyon pici része. Talán Veronika mondhatná nekünk, hogy mekkora volt ennek a tanulmánynak a volumene. Did I? I wasn't sure about one, Mr. Van. Nem vagyok benne biztos, hogy mi is volt pontosan a kérdés Van Nisroy úr részéről. Nos, egy-két dolgot szeretnék csak megemlíteni. A végfelhasználók a kezelők vonatkozásában igenis történt konzultáció az értékelő jelentés készítésekor. Megkapták ugyanis ezt a jelentést, és javíthattak benne, hogyha úgy gondolták. Egy-két dolog még, ami a tematikus blokkokat illet, illetve a prioritások sorát. Itt nem prioritásonként soroltuk fel a tételeket, de ezek a legfőbb területek, ahol elköltése került a pénz. Úgyhogy ebből a szempontból tényleg ezt szerettük volna elérni, hogy az értékelés ezekre a területekre koncentrálódjon. Aztán, amit még meg szeretnék említeni, a 25% nagyon alacsony, és hogy meglepődött ezen mindenki a vidéki területeken. Az OECD meghatározás szerinti a meghatározásra került sor, Megint csak a definíciós problematikához kapcsolódik mindez. Szeretnék visszatérni a stratégiai fókusz hiányára. Az értékelés nem így fogalmaz, nem azt mondja, hogy teljes mértékben hiányzik, hanem hogy az gyenge pont, amit a jövőben javítani kell. Persze az is nagyon fontos, hogy elismerjük, hogy ez az értékelés nem az egyetlen, amely készült a végrehajtásról, vannak más forrásaink is. Úgyhogy ezért fontos, hogy megvitassuk ennek az eredményeit, mert az értékelés ö, eredményei ö, nem azt jelentik, hogy szentírásként kell használnunk őket, ö, azt kell tudnunk, hogy hogyan használjuk ezeket az, ala, az alapokat, végül is mi a kezelő hatóságokkal foglalkoztunk, és szívesen ellátogatunk az egyes tagállamokba, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel, megvitassuk azt, hogy milyen eredményt találtunk. Például Lengyelország, Ausztria esetében már volt erre példa, és vannak tervek a jövőben Olaszország vonatkozásában. A lényeg az, hogy a politikai jellegű vitákba bekerüljön az elemzés eredménye, úgyhogy ne csak itt Brüsszelben vitassuk ezt meg. Végezetül még azt szeretném elmondani, hogyha valami gond van a programozással, mi történik. Azt tapasztaljuk az értékelés során, hogy amikor a tervezés szakában olyan strat- feltesszük a kérdést, hogy mi a helyzet a stratégiával. Szeretnénk tudni azt, hogy hol kerülnek elköltésre a források, és azt nem tudjuk, hogy gyakorlatilag milyen változást eredményez az, hogy a különböző területeken pénzeket költünk el, végül is egy hiányosság, úgyhogy szeretnénk, hogyha ez is bekerülne a jövőben a programozásban, hogy mélyebben eltöprengenek azon, hogy milyen változást eredményez a pénz elköltése. Hogyha már a programozás időszakában elgondolkodnának ezen, akkor talán könnyebben lehet majd ezt értékelni. Köszönöm. Köszönöm, Veronika. Nem tudom, van-e utánkövető megjegyzés. Ha nincs, akkor köszönet a, az Európai Bizottságnál dolgozóknál, és annak reményében, hogy a márciusi jelentés is eredménye is ilyen érdekes lesz, mint ez a előadás. És persze addig is, a, ha kérdésünk lesz, remélem, hogy fordulhatunk önökhöz, meg a főigazgatóság többi munkatársához. Tehát lehet majd önökhöz fordulni, hogyha a weboldalon található információ nem elégséges. Persze meggondolhatod is, hogy meghallgatást szervezünk a, a magukkal az értékelő szakemberekkel, akik a konkrét munkát végzik, mert egy, egy teljesen új területre feltérkezik képezetlen területre lépünk be a regionális politika területén. Ez a fajta értékelés tudnék újdonság, és új normák, új európai politikát mér, mérő normák felé kövezik ki az utat. Most pedig a koordinátorok ülését